Köszöntöm Önöket, tisztelt kollégák, kérem mindenki foglaljon helyet. Köszöntök mindenkit, hölgyeim és uraim. Kérem mindenki foglaljon helyet. Köszöntöm Önöket a Libes Szakbizottság ülésén. Nagyon sok napirendi pontunk van, és az első, az első napirendi pontunk a napirend elfogadása. Néhány módosítást szeretnék bejelenteni a napirendel kapcsolatban. Így a módosító indítványok benyújtásának határideje a 6-os és a 6-tól 11-es napirendi pontig, ez megváltozott. Szeptember 29-e a határidő, 18 óra. A 30-as pontot elhalasztottuk a következő ülésünkig, a 31-es napirendi pontot megerősítjük, és a 32-es napirendi pont, ezt elhalasztottuk szintén. A második napirendi pont az elnök közleményeit tartalmazza. Nincs ellenvetés, akkor ezt jóvá hagytuk. Az egyes napirendi pont, akkor a napirendet elfogadtuk. A második napi rendi pont az elnök közleményei. Itt mindössze két megjegyzésem volna. Csak arra emlékeztetném önöket, hogy az Európai Parlament állásfoglalása a Stockholmi programról. Nos, júliusban már eldöntöttük, hogy az Alkotmányos Ügyek, a Jogi Ügyek Bizottságával egy közös állásfoglalást terjesztünk elő. Az 51-es cikk értelmében, a parlamenti eljárás szabályzat 51-es cikke értelmében együttes ülést fogunk tartani, és arra kérnék mindenkit, hogy ezt vegye tudomásul október 8-án Brüsszelben kerül sor az állásfoglalás tervezet ismertetésére. November 12-én pedig szavazunk erről a közös állásfoglalásról, és az állásfoglalást a nemzeti parlamentek elé fogjuk tárni a közös parlamenti ülésünkön, amely megrendezésére november 16-án és 17-én kerül sor, a szavazást pedig a Strasburgi plenáris ülésen tartjuk majd novemberben. A napirendet kiosztottuk, a menetrendet a 2010-es ülésekre vonatkozóan, ezt ugye a múltkori ülésünkön hagytuk jóvá. Hogyha nincs ezzel kapcsolatban észrevétel, akkor áttérünk a hármas napi rendi pontra. Ez pedig az elnök közleményeit tartalmazza a koordinátorok ajánlásairól, illetve az előadók kijelöléséről. A koordinátorok e célból üléseztek, és a következőket javasolják az előadókra vonatkozóan az emberkereskedelem megelőzése, illetve az áldozatok védelme, a jelentéstevő Anna Hed. A gyermekek kiz, zsákmányolása, illetve a gyermekpornográfia, itt Roberta Angelini asszony az előadó. A információs rendszerek operatív kezelésére vonatkozó jelentés, az a VISZ rendszerre, illetve a SZISZ-2 rendszerre vonatkozik. Itt a jelentéstevő Carlos Coelho egy bevándorlási összekötő tisztviselő hálózat létrehozása, a jelentéstevő Agustín Díaz de Mera, a tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog a büntető jogi eljárásokban. Itt Sarah Latford az előadó. Egy igazságügyi laboratóriumi tevékenységek akkreditására vonatkozó jelentésnél Timothy Kirkhope az előadó. A Europol partnerekkel való kapcsolatai illetve az infor, a személyes adatok és a minősített információk. szóló jelentésnél Sofi Intfeld a jelentéstevő. Harmadik országok, amelyeknek állampolgáraira vízum kötelezettség vonatkozik. Itt Tanya Fajon az előadó. Az Európai Bűnügyi Megelőzési Hálózat létrehozásának témájában Szonya Alfánu az előadó és bizonyos korlátozó intézkedések Zimbabwe tekintetében az előadó Louis Michel. Ha nincs észrevétel, megjegyzés, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. A koordinátorok legutóbbi ülésén körülbelül 20 témát ismertettek, egy pillanat, megvárom, még felteszi a fejhallgatót. Tehát a legutóbbi koordinátori ülésen körülbelül 20 témát javasoltak, amelyekről majd jelentés készülne. Most azonban már csak 10 szerepel ezen a listán, és a 10 jelentés esetében már megtalálható az előadó neve. A függetlenek nevében én két konkrét témát javasoltam, az egyik Svájc és Liechtenstein részvétele a Frontex tevékenységeiben, valamint konkrét korlátozó intézkedések a harmadik országok állampolgáraira vonatkozóan a szomáliai helyzetre utal ez a jelentés. Azóta sem tudok semmit erről a két javaslatról, de ha jól értettem, akkor a koordinátorok ülésén a múltkor megállapodtunk abban, hogy amennyiben egyetlen frakció sem jelentkezik egy jelentés elkészítéséhez, akkor ezek a jelentések visszakerülnek egy adott csomagba, és abból a függetlenek is válogathatnak. Két jelentés foglalkoztat engem, ezeket a függetlenek nevében szeretném átvállalni, és szeretném, hogyha az elnök úr elmagyarázná, hogy mi történik ezzel a két jelentés, illetve egyáltalán az ilyen jelentésekkel. Köszönöm. Igen, tájékoztatnám önt arról, hogy holnap ezen pont megvitatására sor kerül 9 órakor a koordinátorok ülésén. Tehát ott beszélünk a pontrendszerről, illetve a jelentések kiosztásáról. Megvitatjuk ott, hogy a függetlenekkel mi történik, tehát ezt a pontot meg fogjuk vitatni holnap. És ott számítunk az ön jelenlétére is. Tehát, ha nincs további észrevétel, akkor áttérünk a négyes napi rendi pontra. Az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal létrehozása. A Menekültügyi Támogató Hivatal helyzetének megvitatását eh, kezdjük el ma. Ez egy nagyon fontos dosszié, és Jean Lambert az előadónk ebben a témában. A parlament május 7-én, 2009. május 7-én elfogadta az erre vonatkozó jogalkotási állásfoglalást, és ezt a parlament jóvá hagyta illetve a bizottsági javaslatot hagytuk jóvá különböző módosító indítványokkal. Most pedig az együttdöntés eljárás keretében a második olvasatnál tartunk. Ez a téma egy prioritás a svéd elnökség számára, és informális szinten kapcsolatba, lépte, kapcsolatba lépett az előadó, a bizottság, illetve az elnökség. A javaslat értelmében létrejön egy ügynökség, amely támogatást nyújt a tagállamoknak a közös menekültügyi rendszerre vonatkozó témákban, és ez egy kulcsfontosságú téma, amely a hágai programban is szerepel. Az előadó tehát számít arra, hogy szorosan együttműködhet majd a Libe szakbizottság képviselőivel, tagjaival, illetve az jelentéstevőkkel. Ezek után pedig megadnám a szót az előadónak, Kérem, hogy ismertesse ezt az anyagot. Um, köszönöm, elnök úr. Ez egy olyan jelentés, amelyel a parlament első olvasatban az előző ciklusban foglalkozott, illet, és most pedig a svéd elnökséggel tárgyalunk, valamint az Európai Bizottsággal és az árnyék előadókkal, akiknek köszönöm a munkáját. Ezt a menekültügyi csomag részeként kezeljük, a Dublin, az Eurodac és a befogadási körülményekhez kapcsolódó témakörben. Most vita van arról, hogy továbbra is a csomag részeként kezeljük, vagy hogyha sikerül megállapodni a tanácssal, akkor ezt akár függetlenül a többitől elfogadjuk. Eh, természetesen megértjük, hogy a tanács, illetve a tagállamok ezzel előre akarnak eh, lépni, de mégis eh, mindenképpen biztosítanunk kell, hogy az eljárást megfelelően hajtsuk végre. Ennek a hivatalnak a munkája és lényege az, hogy a menekült joggal kapcsolatos már létező közös joganyagot megfelelően hajtsák végre a e, tagállamok, illetve szeretnénk e, a menekültügyi rendszer minőségét javítani. A harmadik célkitűzés pedig az, hogy támogatnánk azokat a tagállamokat, amelyek mondjuk földrajzi helyzetüknél fogva e, erős nyomás alatt vannak e, abban, hogy megbirkózzanak a menekült áradattal. E, szeretnénk tehát, hogyha az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal támogatná a tagállamokat, de ne felejtjük el azt sem, hogy ez mégiscsak az Európai Unióhoz tartozik, nem pedig egy egyszerű kormányközi hivatal, hanem egy Európai Uniós hivatal. Ami számunkra fontos, és ezt a tanács tudomására is hoztuk, az szerepel azokban a módosítókban, amelyeket a parlament májusban elfogadott. Ezek egy része az iroda, a hivatal szerkezetével, felépítésével foglalkozik, illetve azzal, hogy az Európai Parlament milyen szerepet kapjon. A parlament azt szeretné, hogyha az igazgató kinevezésébe komolyan beleszólhatna, illetve részt vehetnénk a rövid listák, a jelöltek listájának átvizsgálásában és összeállításában. A tanács úgy tűnik, hogy ezt nem akarja elfogadni. Emellett jelentéseket szeretnénk kérni a hivataltól, ezt a jogot szeretnénk megszerezni magunknak, illetve azt, hogy egy éves jelentést tegyen le az asztalunkra a hivatal. Úgy tűnik, hogy ezt a két kérést sem nagyon akarja a tanács valami bizarroknál fogva elfogadni. Emellett a konzultatív fórumnak a szerepét vizsgáljuk meg, ezek olyan nem kormányzati szervezetek, amelyek tagállami szinten nem vesznek, nem kapcsolódnak be a menekült ügybe, de mégis részét képezik. Tehát a helyi hatóságok még egy másik fontos szereplője ennek az ügynek. A helyi hatóságok ne csak befogadni tudják jól a menekülteket, hanem beleszólhassanak a konzultatív folyamatokba. Ez lenne a mi elvárásuk és az, hogy ez a konzultatív fórum hogyan fog működni, eh, ez nem világos. Mi azt szeretnénk, hogyha évente legalább kétszer összeülne, de a tanács eddig ezt sem fogadta el. Eh, tehát eh, ők ugyan elfogadják a konzultatív fórum létjogosultságát, de nem olyan hatáskörökkel, mint szeretnénk. Az ENSZ menekültügyi hivatala vegyen részt a hivatal munkájában, illetve működjenek együtt, ami nem egy érthetetlen kérdés, mert, kérés, mert e, az ENSZ ebben fontos szerepet játszik. Ők, nekik szakértelmük van ebben az ügyben. A tevékenységével kapcsolatban különösen ami a harmadik országokat illeti, e, szeretnénk biztosítani a hivatal megfelelő működését, és itt a tanácssal még szeretnénk megtárgyalni azt, hogy az ilyen jellegű együttműködésnek a harmadik országokkal mik a feltételei, illetve a határai, hogy ne fulladjon az egész egyfajta ilyen általános outsourcingba, tehát a problémák külföldre telepítésébe. A következő problémánk az az, hogy milyen és milyen mértékű támogatást nyújtsunk olyan országoknak, Máltának például, valamint még egy-két országnak, tagállamnak, amelyek most komoly problémákkal néznek szemben, illetve hogy a szolidaritási elv milyen formában valósuljon meg. A parlament itt egy erős kötelezettséget akarna a tagállamokra róni, hogy működjenek együtt a nehéz helyzetben működő tagállamokkal. A tanács itt kifejezetten az ellenkező irányban indult el, tehát ők önkéntes együttműködést szeretnénk, szeretnének. Mi tehát a parlamentnek szeretnénk nagyobb szerepet, a harmadik országokkal való együttműködéssel kapcsolatban nyújtottunk be módosítókat, illetve a szolidaritási mechanizmussal kapcsolatban. Emellett olyan dolgokkal foglalkoztunk, hogy a szakértelmet hogyan biztosítsuk. E, a tanács ezen a területen elfogadta a parlament bizonyos módosítóit, de vannak ezek a korábban már említett kérdések, amelyeket felsoroltam e, már a beszéd elején, e, ahol tényleg azt várnánk, hogy a tanács közeledjen a mi álláspontunkhoz hoz, és ekkor válhatna lehetővé, hogy az Európai Menekültügyi Támogató Hivatalt kivesszük a menekültügyi csomagból. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, Lambert asszony. Most pedig néhány képviselő jelentkezett, de azt hiszem, hogy ezt megelőzően még érdemes volna a tanács soros elnökségétől Lars Johan Lambák úrtól meghallgatni a tanácsálláspontját. Igen, Lobak úr, parancsoljon. Elnök úr, köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, hogy a svéd elnökségnek megadják a lehetőséget, hogy ismertessük ezt a témát a szakbizottság előtt. Valóban ez egy olyan kérdéskör, amelynek a svéd elnökség nagyon nagy jelentőséget tulajdonít. Önök is tudják, hogy az Európai Tanács már két alkalommal nyilatkozott arról, hogy mennyire sürgős ilyenfajta hivatal létrehozása még az év lejárta előtt. És az Európai Tanács úgy gondolta, hogy a gyakorlati együttműködés, valamint a közös európai menekültügyi rendszer létrehozása, valamint a különös nyomás megvitatása, ezek fontos kérdéskörök, és az ügynökség hatáskörébe kell, hogy tartozzanak. Felvettük már a kapcsolatot az érintettekkel, és a Korepertől megkaptuk a mandátumot is. Most tehát megkezdhetjük az informális trialógust, méghozzá Hozzátenném, hogy ez nagyon konstruktívan fog zajlani. Elkezdjük tehát a parlamenttel is az eszmecserét, és szeretném hangsúlyozni, hogy a Jean Lamert asszony által említett nagyon fontos kérdéseknek figyelmet fogunk szentelni. Igen, ezen témák, ezen kérdések mellett jó néhány módosítást átvettünk a parlamenttől érkezett módosításokat, amikor a parlament kifejtette véleményét erről a javaslatról. Meg fogjuk vizsgálni azt, hogy hogyan tudunk majd megállapodni az említett kérdésekben, mint például az ügyvezető igazgató kinevezése. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban már átvettünk bizonyos elemeket a Koreper szövegéből is ez kiderül, tehát az UNHCR-rel kapcsolatban például. Tehát dolgozunk ezen, elnök úr, és az elkövetkező hetek során tárgyalásokat kezdeményezünk, és abban reménykedünk, hogy minél gyorsabban előre tudjuk majd vinni ezt az anyagot a parlamenttel együtt. Köszönöm. Köszönöm, Lombák úr. Most pedig az Európai Bizottság részéről Muriel Gin következik. Parancsoljon! Merci, Monsieur le Président. Juste quelques mots pour également souligner l'importance. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány szóval szeretném kiemelni. Azt, hogy Baró bizottsági alelnök úr mennyire fontosnak tekinti ezt a témát, ugyanis szakértői csoportokra van szükség, akiket a lehető leghamarabb el tudnánk küldeni azokba a tagállamokba, ahol szükség van. A jó gyakorlatok cseréjére van szükség az egyes tagállamok között, és a civil társadalmat is szeretnénk bevonni, valamint javítani a származási országokról szóló információkat, illetve a menedékkérők származási országáról szóló információkat, és a többi intézménnyel is kapcsolatot felvennénk, szeretnénk megállapodásra jutni az egyes intézmények között. Sőt, mi több jó lenne, hogy egy háromoldalú párbeszéd alakulhatna ki, ez októberben különösen fontossá válik, és azt is megnézzük, hogy milyen előirányzatokat csoportosíthatunk át ennek az irodának a részére, ennek a hivatalnak a részére. Franzhoz Comte következik, aki pedig ennek a témának a téma felelőse nem szeretne hozzászólni. Jó rendben, akkor nézzük, hogy ki szeretne hozzászólni. Elő is Janin Hanis Plesett asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nagyon röviden fogok szólni, és szeretnék utalni azokra a témákra, amelyeket konkrétan kiemelt a jelentéstevő. Az Európai Parlament a tanácshoz és a bizottsághoz hasonlóan szeretné, hogyha ezt a hivatalt a lehető leghamarabb felállítanánk. Nagyon hosszú ideje várunk, szeretnénk, hogyha megalakulna ez a hivatal, de nem minden áron. Lambert asszony négy főpontról beszélt, illetve arról, hogy milyen szerepet játszik a konzultációs tanács, aztán pedig a harmadik országokkal való együttműködésről. Én magam Lambert asszonynal szemben azt gondolom, hogy az Európai Parlamentnek részt kell vennie elsősorban az ügyvezető igazgató kinevezésében. Sőt, mi több, azt is biztosítani kell, hogy az Európai Parlament beszámolókat kérhessen a hivataltól, és hogy a hivatal ellátogasson ide évente legalább egyszer, hogy munkáját bemutassa. A jelentéstevő elmondta, hogy a tanács inkább egy szolidaritás, egy önkéntes szolidaritási rendszert szeretne kialakítani. Én azt gondolom, hogy ez egyfajta időzített bomba a közös menekültügyi politika szempontjából az a tény, hogy a tagállamok ennyire nem állnak rendelkezésre hogyha 2012-ig ezt a politikát meg akarjuk valósítani, akkor szükség van erre a hivatalra. De a tanács hogy akarja elérni azt, hogy ne csupán néhány tagállam, hanem valamennyi tagállam vállaljon felelősséget? Én azt hiszem, hogy ezt csak úgy lehet megvalósítani, hogyha kötelező érvényű mechanizmust alakítunk ki. Az önkéntes szolidaritást láthattuk már a múltban, láttuk, hogy hogyan működik, vagy hogyan nem működik és nyilván a tanács következtetései mind szép szavak a szolidaritásról, de mi történik ott a helyszínen? A szolidaritás szellemisége csupán üres szó marad. Ott a helyszínen nem valósul meg belőle semmi. Tehát egy olyan mechanizmusra van szükség, amely biztosítja, hogy az Európai Parlament láthassa ennek a szolidaritásnak a megvalósulását ugyanis a szolidaritás hiánya a tagállamok között egyértelműen időzített bombának tekinthető. Köszönöm szépen, Plesert asszony, de Jong úr következik. Eh, eh, köszönöm, elnök eh, úr. És Jean Lambertnek is köszönöm a munkáját, illetve az itt elmondatokat. Néhány dologhoz kapcsolódnék. Ez egy potenciálisan fontos hivatal. De fontos, hogy hogyan fog a gyakorlatban működni. A kérdés, ki fog hozzáférni az információhoz, e, milyen információ gyűlik ott össze, és hogyan terjesztik azt. E, ez hozzáférhető lesz-e az ügyvédek, illetve emberi jogi szervezetek számára, és azok számára, akik a szívükön viselik a menekültek érdekeit. Hogyha itt egy tanácsadó fórumról beszélünk, egy konzultatív testületről, amely a nem kormányzati szervezeteket célozza meg, most az a minimum, hogy legyen egy ilyen. Az igazgatósági tanácsban is kell, hogy képviseltessék magukat az NGO-k, és támogathassák a hivatal munkáját. Tehát egy ilyen tanácsadó szervezet szerepet kell, hogy játszhasson a civil társadalom is. Ki tud hozzáférni ehhez a hivatalhoz, ki tud hozzá beadványjal fordulni? A ez a következő kérdésem. Hogyha egy ügyvéd hozzájuk fordul kérdésekkel, akkor milyen információkat fog tudni megkapni, és szabadon minden kötöttség nélkül megkapja-e a rendelkezésre álló információkat? A másik kérdés pedig az, hogy a tanács miért gondolja azt, hogy monopóliumokkal eh, rendelkezik. Hogyha olyan országról van szó, eh, amelyet eh, egy a nagy menekült problémákkal néz szembe, akkor ennek azért több joga lehessen pályázni arra, hogy nála legyen elhelyezve ez a hivatal, mint egy olyan országnak, tagállamnak, ahol nincs ilyen probléma. Köszönöm, de Jong úr, Strasse úr. Elnök úr, hölgyeim és uraim, számunkra teljesen egyértelmű, hogy az, amit támogató hivatalnak tekintünk, az csak egy út, amely elvezetne bennünket oda, ahova el szeretnénk jutni, nevezetesen egy közös európai menekültügyi rendszerhez amely által közösen irányítjuk a menekült ügyet, és ebből a célból minden olyan eszközt támogatnunk kell, amely által elérhetjük, hogy minél hamarabb feláll ez a támogató hivatal. Emiatt támogatjuk a a tanács erőfeszítéseit, hogy ezt ha lehet még az év végéig zárják le, és éppen ezért bizony kell engedményeket tenni. Egyfelől ugye ott van az önkéntesség, már ez is nagyon sok mindent jelent ennek nagyon nagy értelme van, és az is hasznos, hogy ott vannak ugye a bevált gyakorlatok. És annak is van bizony értelme, hogy a parlament is beleszólási jogot kap ebbe a folyamatba, bizonyos értelemben ezáltal egy rendszeres tájékoztatás valósul meg a parlament irányába. Ezek olyan kérdések, amelyeket minél hamarabb tisztázni kell, és az év végéig meg kellene oldanunk minden függőben levő kérdést. Thank you. Köszönöm szépen. Bons úr. Voorzitter, dit is helaas een erfenis uit de vorige zittings... Elnök úr. Nos, ez tulajdonképpen az előző ciklusnak az öröksége. És a pártunk, a szabadságpárt, amelyet én képviselek, egyáltalán nem ért egyet ezzel. Hollandia ezzel az ügynökséggel kapcsolatban úgy gondolja, hogy ez a központosított menekültügyi politikának lehet egy eszköze, de ez csak pénzkidobás, rettenetesen sok pénzt el fog nyelni ez az ügynökség, több millió eurót, és egyre több embert fog ide vonzani Európába, olyan embereket, akiknek semmi lehetőségük nincs arra, hogy menedékjogot kapjanak. Úgy gondolom, hogy az országoknak saját menedékpolitikájukhoz szuverenitást kell biztosítani. Köszönöm, Morales úr következik, parancsoljon. Um, Köszönöm, azt hiszem, hogy Jean Lambert nagyszerű munkát végzett, amikor azonosította azokat a kérdéseket, amelyek még megoldatlanok a tanácssal való párbeszédben. Emellett a, üdvözöljük a svéd elnökség igyekezetét, ugyanakkor ez a hivatal, ha föláll, akkor objektív legyen és hiteles. Éppen ezért az igazgató kinevezése és annak megfelelő módja nagyon fontos. Ebbe pedig az Európai Parlamentnek megfelelő szerepet kell játszani, így ugyanis nő az intézmény hitelessége. Tehát ezek az események, ezek a dolgok, ezek nem érdektelenek. Azt gondolom, hogy a tanácsnak bizonyos engedményeket kell tennie, mert az elszámolthatatóság kérdésében a parlament még nem ott van, ahol lennie kellene. Ami a konzultatív testületet illeti, ez nem csak az, nem csak az NGO-k bevonása, hanem többek között a helyi önkormányzatok bevonását is jelentik. A konzultatív fórum pedig még mindig nem kapja meg azt a szerepet a tanács változatában, mint amit mi szeretnénk látni. Vannak nehézségek a szolidaritási mechanizmussal kapcsolatban is, de az elnökség jó akarattal áll hozzá a kérdéshez. Jean Lambert azonosította azt a négy-öt pontot, ahol mi előrelépést szeretnénk látni, és így növekedhet a hivatalnak a e, hitelessége. Nem a, nem a gyorsaságról van szó, hanem a hitelességről. Köszönöm. Yes, thank you, Mr. Chairman. I, I Köszönöm, elnök úr. Én is csatlakoznék az előző hozzászólóhoz. Eh, gratulálok Lambert asszonynak a munkájához. Én is úgy gondolom, hogy ez egy olyan eh, kezdeményezés, amit eh, gyorsan kell keresztülvinni, és minden fél támogatásával elérhető az, hogy az év vége előtt megállapodást érjünk el, ami egy fontos jelzés a tekintetben, hogy tényleg konkrét lépéseket teszünk menekült kérdésekben, és tényleg egy fontos előrelépés lenne az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal létrehozása. Ami a még vitatott kérdéseket illeti, két dolgot mondanék el. A parlament által képviselt álláspont nem szélsőséges és nem rendkívüli. Amikor az Európai Parlament részvételét követeljük, akkor itt arra teszünk javaslatot, amire már létezik precedens egy sor más ügynökség működésében. Tehát ez nem egy olyan kérdés, amely körül lehetetlen egyességet találni. Tehát én is felhívnám a tanácsot arra, hogy közeledjen a parlament álláspontjához. Ami a szolidaritást illeti, ez a támogató hivatal a szolidaritás kérdését nagyon éles, élesen veti fel, és e, a szolidaritást próbára is teszi. Jacques Barrault bizottsági alelnök a múlt héten jelentette be, hogy egy máltai kísérleti projektre mindössze hat tagállam fejezte ki az érdeklődését a szolidaritás nevében a 27 tagállamból. Csak 6 tagállam a 27 közül vállalja a szolidaritást velünk. Tehát eh, a kérdés tényleg felmerül, hogy meddig tart az egymás iránti szolidaritásunk, illetve az, hogy valami fajta kötelező szolidaritást nem kellene-e előírni, nem pedig csak önkéntes szolidaritást. Most szerintem a szolidaritás egyébként sem nagyon fogalmazható meg úgy, hogy önkéntes vagy kötelező. A szolidaritás, a szolidaritás az automatikus kell, hogy legyen. És e, az, amit mi tapasztalunk, azt én nem nevezném szolidaritásnak. Erre a kérdésre nem tudok válaszolni természetesen. De ennek a parlamentnek foglalkoznia kell ezzel a problémával. ahelyett, hogy azzal foglalkoznánk, hogy létezik-e kötelező szolidaritás, meg önkéntes szolidaritás, inkább azzal kellene foglalkoznunk, hogy működő szolidaritás legyen. És sajnos ez jelenleg nincs. Köszönöm, Buszutil úr. Most pedig Diaz Demére úr következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden szólnék. Azt hiszem, hogy a jelentés az Európai Hivatalról, menekültámogató hivatalról, azt hiszem, hogy nagyon jó kezekbe került, ugyanis Jane Lambertnek már van tapasztalata ezen a téren, és nagy elkötelezettséget mutatott a menekült ügyel kapcsolatos kérdésekben. Azt hiszem, hogy élharcosnak is nevezhetnénk, ezért gondolom, hogy nagyon jó kezekbe került ez a jelentés. Én magam csak egyetlen elképzelést szeretnék kibontani most, egyébként ezt számos alkalommal már el is mondtam, ezért nagy érdeklődéssel hallgatom a tanácsot és a bizottságot. Jean alapvető kérdéseket említettél meg a hivatallal kapcsolatban, például a konzultációs fórumról, a struktúráról beszéltél, arról, hogy a parlament, és egyetértek ebben veled, hogy a parlamentnek biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy meghallgassa és döntést hozzon az ügyvezető igazgató személyéről. Azonban azt nem hallottam, hogy bárki szólt volna, csak a bizottság említette egyébként, a hozzászólása végén nagyon félénken egyébként a finanszírozás kérdését. Hát ez a hivatal új módon születik, hogy a menekültügyi alapból kér hozzájárulást. Ez egy nagyon kivételes helyzet, azt hiszem, hogy nem szabad, hogy így maradjon. Azt gondolom, hogy a menekült alap egy konkrét szolidáris célral született, és nem szabad a bürokráciát megváltoztatni, még akkor sem, hogyha jó szándékból tesszük a szolidaritás nevében. Nem tudom, Jean, hogy figyelembe venné, de azt, amit az előbbiekben említettem, és hogy lehetne -e egy módosítást beterjeszteni, ami a finanszírozással foglalkozik. Ugyanis a bizottság valami olyat említett, hogy hát majd meglátjuk, hogyan finanszírozok ezt a hivatalt, tehát ez nem megy. El kell dönteni, hogy hogyan finanszírozzuk az, a hivatalt, és szerintem semmiképpen nem szabad megengedni, hogy a menekült alap kárára finanszírozzuk ezt a hivatalt. Hogyha figyelembe veszed, nagyon örülök, hogyha nem, akkor pedig én magam fogok beterjeszteni egy módosítást, nagyon konstruktívat természetesen. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Miután meghallgattuk a képviselők véleményét, talán most visszaadnám a szót a jelentéstevőnek, Lambert asszonynak. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult a vitához. Azt hiszem, hogy üdvözlendő az a konstruktív hozzáállás, amelyet a tanács részéről tapasztaltunk, ugyanis ez konstruktív módosításokat is von maga után. A vita elején elhangzott az, hogy a tagállamok elmondták már, nyilatkoztak arról, hogy támogatni akarják ezt a hivatalt annak érdekében, hogy a közös menekültügyi politikát támogassák vele. Természetesen vannak véleménykülönbségek a minőségi teljesítésben. Azt hiszem, hogy ez is egy olyan pont, ami aggasztja az embereket, hogyha szolidaritásról esik szó. Nyilvánvalóan a hivatalnak nagyon fontos szerepet kell biztosítani, a minőség és a konvergencia teljesítése során. Azt gondolom, hogy ez nagy mértékben hozzásegít a szolidaritáshoz, ami pedig az egyes konkrét kérdéseket illeti. Az információhoz való hozzáférésről szóló kérdésre azt mondhatom, hogy a parlamentben megállapodtunk abban, hogy ez a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló rendelet hatája alá esik. De természetesen még vizsgáljuk, hogy a származási országról szóló információk jobb minőségét biztosítsuk. Aztán pedig a civil társadalom szelepét illetően, mivel az eredeti javaslat azt szeretné, hogyha az igazgató tanácsban lenne egy olyan tag, ahhoz képest visszalépés történt, a parlament sarokba szorítva érezheti magát a konzultatív fórum esetében. Úgy gondoljuk, hogy kell a parlament szerepvállalása ebben az esetben nagyon is szükséges. Ami pedig a finanszírozást illeti, Diaz de Mera úr is szólt erről, és azt hiszem, hogy nagyon igaza van abban, hogy ezt meg kellene vizsgálnunk, a hosszú távú finanszírozás kérdését. De azt hiszem, hogy az is egészen világos abból, amit hallhattunk ma délután, az az, hogy a parlament szerepvállalásának a kérdés az egyik legfontosabb, hiszen egy európai hivatalról van szó, nem pedig kormányközi támogató hivatalról, ezért gondolom, hogy az Európai Parlamentnek különösen fontos a szerepe, és az is természetes, hogy valamilyen keretrendszert kell találnunk arra, hogy egy valódi, működő és aktív szolidaritás valósuljon meg. Amit a tanács ezzel kapcsolatban mond, az a parlament döntése szempontjából különösen fontos. Számos egyéb kérdést is hallottunk, Nyilván a tanácssal folytatandó vita során, illetve a bizottsággal folytatandó vita során ezekre visszatérünk. Köszönöm szépen a képviselőknek a hozzáállást, illetve a hozzászólásokat, és a további vitát pedig várom. Köszönöm szépen, Lambert asszony, mondja az elnök. Van-e még hozzászólás az elnökség részéről? Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen ezt a nagyon konstruktív vitát. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy a parlamenti képviselők közül nagyon sokan részleteiben foglalkoztak a dossziéval, és ez nagyon ígéretes. Csak egy dolgot szeretnék még mondani, az egyik az információhoz való hozzáférés kérdése. Van egy módosítás, amelyet a Koreper kereteiben terjesztettek be, 11-es cikkhez, ahol a személyes adatok védelméről esik szó. Azt hiszem, hogy a 11-es cikk fontos lett ebből a szempontból, ami pedig a szolidaritást illeti, nagyon sokan foglalkoznak a szolidaritás kérdésével. Csak szeretném elmondani, hogy nagyon sok módja van annak, hogy európai szinten megvalósulhasson a szolidaritás. Ennek az egyik eszköze az Európai Menekült Alap. Azt hiszem, hogy ez egy igazán fontos szolidaritási eszköz az egész Európai Unióban, azzal kapcsolatban, hogy a színvonalat emelhessük az egész Európai Unióban. És ezt is kiemelném, hogy a belső átcsoportosítás egy különösen nehéz eszköz, bonyolult, bumeránk hatással járhat, ugyanis hogyha túl sokat használjuk rendszeresen, akkor az visszaüthet. És nem megoldásá válik, hanem problémává. Végezetül pedig Szeretném kiemelni az elnökség álláspontját abból a szempontból, hogy ennél a konkrét kezdeményezésnél elmondhatjuk, hogy ez nem illeszkedik be egészen a menekültügyi csomagba, ugyanis ez nem egy jogalkotási eszköz, hanem ez egy rendelet, amely egy intézményt hoz létre. És hogyha megnéz, hogyha harmonizációt szeretnénk elérni, akkor ez egy nagyon gyakorlati eszköz arra, hogy megerősítsük azt, nagyon gyakorlati a szempontból, gyakorlati együttműködésen keresztül a tagállamok között. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Van-e még hozzászólás az Európai Bizottság részéről? Úgy tűnik, hogy nincsen. Akkor azt hiszem, hogy ezzel le is zárhatjuk ezt a rendkívül fontos dossziét, amely olyan fontos prioritás jelent a svéd elnökségnek. Az első formális trialógus október 1-én kerül megrendezésre, és biztos vagyok abban, hogy mindent megtesznek azért, hogy egy közös álláspont alakulhasson ki. Köszönjük tehát! Akkor folytassuk most. Nézzük a következő napi rendi pontot, ez pedig az ötös. A bevándorlási összekötő tisztviselők hálazatának létrehozása ennek a témája. Mindannyian tudjuk, hogy a rendeletre vonatkozó javaslat, amelyet most fogunk megvitatni, ez a tanács rendeletét módosítja, amelyet 2004. február 19-én fogadtak el. Akkor a parlamentet csak vélemény, adás szempontjából konzultálták. Ez az egyik olyan terület, ahol a tanács döntése határozata folyamán 2004. december 22-én született meg, most már az együttdöntési eljárást kell alkalmazni. Tulajdonképpen ez a javasolt módosítás elsősorban arra törekszik, hogy jobban ki lehessen használni az összekötő ügyintézők hálózatát, és hogy formálisá váljon annak együttműködése a Frontex-el. Mivel ez a bizottság javaslata, nem pedig egy tagállam kezdeményezése, először a bizottságnak fogom megadni a szót, azután pedig az elnökség képviselőjének, hogy tájékoztasson a javaslat jelenlegi állásáról, azután pedig meg fogjuk adni a szót a jelentéstevőnek, Diaz de Mére úrnak, annak érdekében, hogy meghallgassuk megjegyzéseit. Úgyhogy először is az Európai Bizottság képviselőjét szeretném felkérni, hogy szóljon hozzá. Köszönöm, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! a javaslat célja az az, hogy a gyakorlati tényekhez igazítsuk ezt a rendeletet, annak fényében, hogy bizonyos jogszabályok megváltoztak, illetve megszülettek. Jogalap teremtődik a Frontex és a bevándorlási összekötő tisztviselők együttműködésére, információt és gyakorlati tapasztalatokat cserélhetnek, illetve racionalizálja azt a jelentési rendszert, amely az ILO eh, hálózatokhoz eh, kapcsolódik, eh, valamint az Európai Parlament információhoz jutását könnyíti meg. A bizottság szerint az együttműködéshez ezek a lépések szükségesek. Ami a tanács által elfogadott 2004. február 19-i rendelet Eh, értelmében az összekötő tisztviselők a bevándorlásért felelős eh, hatóságok által eh, más tagállamba küldött tisztviselők, akiknek feladata, hogy az illegális bevándorlással szembeni harcban együttműködjenek, illetve az elfogott személyek visszaküldésében részt vegyenek. A konzuli hivatalok keretében, vagy egyéb hivatalokon belül működnek ezek az összekötő tisztviselők, illetve lehet ilyen összekötő tisztviselőt küldeni nemzetközi szervezetekhez is. Most akkor ismertetném röviden a jogszabályokban bekövetkezett változásokat, amelyek szükségesé teszik ezeket a, ezeket a változtatásokat. Az Iconet azóta 2005 márciusa óta működik. Ebben stratégiai, taktikai eh, információ csere zajlik a tagállamok között eh, bevándorlási, illetve eh, menekültügyi kérdésekben. Ezt a, ennek a részletes szabályait a bizottság lefektette. A tagállamokat a szabályok kötelezik arra, hogy az ikoneten keresztüli adatcsere ne tartalmazzon személyes adatokat, vagy olyan adatokat, amelyekből a személyes adatok kikövetkeztethetők. Ugyanakkor az összekötő tisztviselők közti eh, hatékony kommunikáció kommunikáció a jó együttműködés nélkülözhetetlen eleme. Ezért a bizottság egy biztonságos és könnyen hozzáférhető kommunikációs eszközt szeretne létrehozni, és így utal az ikonetre az új jogszabálytervezetben. Például itt azonnal be lehet jelenteni összekötő tisztviselő küldését harmadik országba, vagy egyéb szervezethez. A tagállamok együttműködési megállapodásokat köthetnek, amelyek értelmében az összekötő tisztviselő több tagállamot is képviselhet eh, állomás helyén. A Frontex eh, ügynökségre is utalt az elnök úr. 2004. októberében állt fel, egy évvel később kezdett el ténylegesen működni. Ennek a Frontexnek a feladata a kockázat elemzés többek között. A leg, eh, lehető legtöbb forrásból szerzi ehhez az információt, de leginkább a tagállamok hatóságaitól. A Frontex működéséhez operatív együttműködés szükséges a tagállamok és harmadik országok között, és a Frontex is együttműködhet harmadik országok hatóságaival, illetve nemzetközi szervezetekkel. Noha ezek az összekötő tisztviselők komolyan hozzájárulhatnak ezen eredmények, ezen feladatok teljesítéséhez. A Frontex jelenleg még nem tudja kihasználni az összes lehetőségét, mert az ügynökség és az összekütő tisztviselők között nem megfelelő a kommunikáció. A bizottság által javasolt eh, változások integrálnák az ilyen tisztviselők hálózatát a Frontex-el. Eh, az elnökség, aki az elnökséget betölti, eh, hívhatná össze a hálózat eh, eh, üléseit. Itt felhívom a figyelmet a globális megközelítés fontosságára, ahol, amikor is a tagállamok a szokásos vándorlási útvonalakat azonosítják, illetve platformot nyújtanak a tisztviselők együttműködésére. és ezzel is javítva az együttműködést. Ami a jelentési kötelezettséget illeti, a jelenlegi hatályos rendelet minden harmadik országgal kapcsolatban jelentés kötelezettséget ír elő, ahol bevándorlási összekötő tisztviselő állomásozik. Mivel jelenleg több mint 130 országban vannak ilyen tisztviselők, a jelentéstételi kötelezettség a gyakorlatban nem megvalósítható. Éppen ezért a bizottság próbálja itt enyhíteni a kötelezettséget, ilyen jelentéseket regionális eh, szinten, vagy pedig eh, külön érdeklődésre számottevő országok esetében kell eh, megírni, illetve elkészíteni, és ezeket begyújtani nem csak a tanácsnak, hanem a parlamentnek is. Reméljük, hogy a tanács és a parlament minél hamarabb eléri megállapodásra jut, és el tudja fogadni ezt a szöveget. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dobó úr. Most pedig a tanács soros elnöksége nevében Marian Pearson kap szót. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Tulajdonképpen csak röviden szeretném felvázolni önöknek a helyzet jelenlegi állását. Szeptember 23-án a határ ellenőrzésekért illetékes tanácsi csoport megvitatta ezt a javaslatot. A bizottság azon az ülésen ismertette a javaslatát, és a tanácsi munkacsoport a javaslat egészét megvitatta, tehát mindkét fejezetet, mindkét fejezetet, illetve a preambulum bekezdéseket. Egyértelmű volt, hogy a tagállamok messze menőleg támogatták a javaslatot, és a munkacsoport két kisebb módosításban állapodott meg. Ezek tulajdonképpen inkább nyelvi jellegű módosítások, és ezek tartalmilag nem változtatnak a javaslaton. A tagállamok úgy vélték, hogy ez egy nagyon jó és gyakorlatias megközelítésű javaslat, és látható volt, hogy 30 perc leforgása alatt már konszenzus alakult ki. Azt hiszem, hogy gyorsabban ezt nem is lehetett volna megoldani, úgyhogy egyértelmű volt a támogatás, és nem is tűnt túl bonyolultnak ez a kérdéskör. Éppen ezért az elnökség szeretné minél hamarabb folytatni a vitát, amikor majd a tanácsban egy magasabb szintre kerül ez az anyag, és ha ott ugyanilyen zöggenőmentesen alakul a helyzet, akkor november 30-án a tanács már meg is hozhatja a vonatkozó döntését. De ezzel kapcsolatban természetesen szeretnénk az Európai Parlament véleményét is megismerni, és szeretnénk egy építőjelegű párbeszédet folytatni a parlamenttel. Éppen ezért készek vagyunk arra is, hogy a kellő időt fordítsuk majd erre. Köszönöm. Köszönöm, Pearson asszony. Most pedig meghallgatjuk Diaz de Mera úr ismertetését. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam a részletes tájékoztatást a bizottság részéről. Ezzel alapvetően egyetértek, és ma reggel, ma délelőtt Marian Personnal is tanácskoztam, illetve munkatársaival, és így értékeltük, hogy mi is a tanács pontos álláspontja ebben a tekintetben. És nagy örömömre szolgál megállapítani azt, hogy az együttdöntés keretében folytatjuk a párbeszédet. Itt egy egyszerű javaslatról van szó, a módosítások is egyszerűek, és ráadásul kevés módosításról van szó. Tehát adottak a feltételek, és elnök úr, ha megengedi, akkor az ismertetésemet követően meghallgatnám a kollégák véleményét is, ezt követően pedig egy menetrendet is ismertethetek önökkel, és ennek keretében azt hiszem, hogy a decemberi plenáris ülésen szavazásra bocsáthatjuk majd ezt az anyagot. Szeretném megjegyezni azt is, hogy mindennek kiinduló pontja Sevilla és Thessaloniki. Ugyanis Sevillában történt az, hogy az összekötő tisztviselők hálózatát elindítottuk, és a végső lökést Tesszalonikiben adtuk meg. Elnök úr, szeretném megkímélni önöket attól a sok oldaltól, amit leírtam, ezt nem fogom felolvasni önöknek, de szeretném az összekötő tisztviselők hálózatának lehetőségeit felvázolni, és ezt a Frontex-tel összekapcsolni. Tehát harmonizálni az összes kapacitást, amely az összekötő tisztviselői hálózatban rejlik, mert fontos, hogy a két szerv táplálja egymást az összekötő tisztviselők, illetve a Frontex, és ezt összekapcsolni ugye az Iconettel. Nagyon fontos, mert az Iconet egy teljességgel megbízható, biztonságos hálózat. Elhangzott már, és szeretném ezt hangsúlyozni, hogy semmilyen feltétel mellett, semmilyen esetben nem teszi lehetővé a személyes adatokra vonatkozó információt cserélt. Tehát akkor feltetik joggal a kérdést, hogy akkor mégis milyen adatokat lehet továbbítani ezen keresztül. Olyan fontos kérdésekre gondolok itt, mint például a bevándorlók áramlása, vagy a bevándorlói útvonalak, az illegális bevándorlási útvonalak, illetve a bűnözők, az embercsempészek által alkalmazott modus operandi, illetve a különböző bűnözői tevékenységek, amelyek összefüggésbe hozhatók az emberkereskedelemmel. Szintén ide kötődik a dokumentumok, illetve útiokmányok hamisítására alkalmazott módszerek köre, és a jogellenes vagy illegális bevándorlással kapcsolatos a rendészeti szervek által véghez vitt tevékenységek köre. Minőségi szempontból tehát a tanács módosításai nem nagy horderejűek. Ezeket szeretném összefoglalni. Egyfelől helyettesíteni szeretnék a migráció kifejezést a bevándorlással. Másodszorban pedig helyettesítenék a should kifejezést azzal, hogy figyelembe veszik majd. Ezek tehát kis jelentőségű kérdések, és amiben érdem, amiről érdemben szó van, az az, hogy a hármas és a hatos cikkeket a rendeletből ezeket módosítanák. Tehát a 36 per 2004-es rendeletről van szó, és kétség nem férhet ahhoz, hogy a javasolt jogalap ez a 63-as cég 3-as bekezdésének a B pontja, illetve a szerződés 66-os cikke az LK e szerződésé. Ennyi lenne részemről, elnök úr, és ezt követően, ha megengedi, akkor ismertetem önökkel majd az ütemtervet is. Köszönöm. Rendben, többen jelentkeztek. Hennis Plasert asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A múltkori törvényhozási ciklusban négy írásbeli kérdést fogalmaztam meg a tanácshoz és a bizottsághoz ugyanebben a témában. Akkor ismételten azt a kérdést tettem fel, hogy a bizottság és a tanács készek-e arra, hogy rendelkezésre bocsássák ezen jelentéseket az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek rendelkezésére. Úgy tűnik, hogy ezt a kérdést most sikerült tisztázni az előttünk levő javaslatban, ezért hálás vagyok, de ettől eltekintve korábban megpróbáltam kitérni a hálózat szerepére, amikor a légiközlekedési társaságokról van szó és számomra fontos volt az is, hogy az összekötő tisztviselők a tagállamokban benyújtott menedékjogi kérelmekre, nos a kettő közti összefüggés érdekelt engem, de a bizottság azt jelentette, hogy nem áll szándékukban a standard nyomtatványt kiigazítani és a jelentéshez igazítani. De számomra fontos megérteni azt, hogy ezen összekötő tisztviselők mennyiben tudnak valóban hozzájárulni az illegális bevándorlás elleni küzdelemhez. És éppen ezért a jelentésben erre ki kell térnünk, és több információra és adatra van szükségünk. Köszönöm szépen, Keller képviselő. Igen, egyetértek ezzel a kérdéssel, ez nagyon pontatlan, nem tisztázott még, hogy ezen összekötő tisztviselők tulajdonképpen mit tesznek, és mit tesznek azon üléseken, amelyekben most fokozottan bekapcsolódnak. Meg kell jegyeznem, hogy az egyik módosítás, amely a hatos cikkre vonatkozik, itt azt állítják, hogy az Európai Parlament éves jelentést kap, és ennek keretében teljes körű tájékoztatást arról, hogy az összekötői hálózatot hogyan erősítik meg, és hogyan zajlik majd az együttműködés. De azt hiszem, hogy amire az Európai Parlamentnek szüksége van, az nem kifejezetten éves jelentés és információ arról, hogy a hálózat hogyan használja fel az ikonetet, és hogy milyen gyakorisággal tanácskoznak, hanem arról is kell nekünk információ, hogy milyen üléseket tart ez a hálózat. És e tekintetben szeretném azt is megtudni, hogy az összekötő tisztviselők munkaköri leírása pontos-e, és hogy mi egyáltalán ezzel egyetértünk-e, és nem gondoljuk-e, hogy esetleg más feladatokkal is meg kellene bízni őket. Amint ez a rendelet, amint ezt megreformálják, nos, az összekötő tisztviselők által összegyűjtendő információ nagyon széles körű, de nem tartozik ide például információ arra vonatkozóan, hogy milyen bánásmódban részesülnek a befogadó országban a menek, menedékjogért folyamodók, illetve a bevándorlók. Nem tartalmaz az információt arra vonatkozóan, hogy milyen bánásmódban részesülnek, például amikor az illegális bevándorlás elleni küzdelemről van szó, illetve a az illegális bevándorlással gyanúsított személyek milyen bánásmódban részesülnek a befogadó országban két lényeges hiányzó pont, ez a két fő hiányzó pont ebből a jelentésből. Köszönöm. Talán az Európai Bizottság vagy a tanács részéről meghallgatnánk a véleményeket. Dobó úr. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm. Elnök úr, csak arra szeretnék rámutatni, hogy az összekötő tisztviselő hálózatok tagállami tisztviselők, tehát nem az EU tisztviselői, a saját tagállamaikat képviselik. A rendelet pedig együttműködést ír elő, illetve az köztük való együttműködésről szól. European Köszönöm. Még valaki az Európai Tanács részéről? Pearson asszony. Köszönöm, elnök úr. Természetesen érdeklődéssel hallgattuk a képviselők véleményét, és további tájékoztatást is nyújtunk majd a tanács további üléseiről ebben a témában. Köszönöm szépen. Diász Demére úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyra értékelem az elhangzott észrevételeket Janin és egyéb kollégák részéről, amikor ugye azt kérdezték, hogy valóban mit is tesznek az összekötő tisztviselők. Nos, a 3-3 héttel 2004-es rendelet vonatkozik arra, tartalmazza azt, hogy mit tesznek, összefoglalva elmondhatom azt, hogy hozzájárulnak az illegális bevándorlás megelőzéséhez, és a bevándorlók, az illegális bevándorlók hazatelepítéséhez, valamint az infrá- a jogszerű bevándorlás irányításához. Ezt tartalmazza a rendelet, és hogy mi mire törekszünk az együttdöntési eljárás által, amelyben a parlament és a tanács vesz részt. Nos, mi mindössze arra törekszünk, hogy a 3-as, 4-es és 6-os cikkeket módosítsuk. Minden esetre elkötelezem magam amellett, hogy figyelembe veszem a kollégák javaslatait, módosításait. Most pedig, elnök úr, a következőt szerettem volna javasolni önöknek az ütemtervet, hiszen tudom, hogy itt egy egyszerű jelentésről van szó, igazából ez problémákat nem vet fel, viszont javít a már kezünkben levő rendeleten. Elnök úr, én azt javaslom, hogy a munka program, a munkadokumentum ismertetésére november 4-én és 5-én kerüljön sor, és rövid határidővel a módosítások benyújtásának határideje lenne november 5-e vagy 6-a déli 12 óra, és azt javaslom, elnök úr, hogy a szakbizottságban november 16-án szavazzunk, vagy december 1-én másodikán, hogy aztán, és bízom abban, hogy a kollégák jóvá hagyják ezt, a jelentést akkor december 14-én a plenáris ülésre terjeszthetjük. Ennyi lenne, köszönöm. Köszönöm, Diaz de Mera úr. Azt hiszem, hogy a meghallgattuk ugye a javaslatot a menetrendről, és hogyha nincs ellenvetés a képviselők részéről, akkor figyelembe veszük ezt a javaslatot, megpróbáljuk összeegyeztetni a többi érintett parlamenti szakbizottság ülés tervével, ülésrendjével, és természetesen a plenáris ülés napirendjével is. És akkor készek vagyunk arra, hogy folytassuk ezt a vitát, tovább küzdjünk ezért. És a következő napi rendi pontokra térnénk át, amennyiben egyetértenek velem. Következnek a 6-os, 7-es, 8-as, 9-es, 10-es, 11-es napirendi pontok. Ezek mind olyan jelentésekre vonatkoznak, amelyek, eh, amelyeket eh, Buzutil képviselő az illetékes, tehát azt javaslom, hogy tartsunk egy közös vitát a 6-ostól a 11-es napirendi pontokig. A 6-os napirendi pont az Európai Közösség és Mauritius közötti a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok aluli mentességre vonatkozik. A hetes napirendi pont az LK és a Barbados közti megállapodásra, a nyolcas az EK és Szent Kitts és Nevis államszövetség közti megállapodásra vonatkozik, a kilences tárgya az EK és a Bahama-szigetek közti megállapodás, a 10 pedig az LK, valamint Antigua és Barbuda közötti megállapodásról szól, míg a 11-es témája az LK és a Seychelles szigetek közti rövidtávú vízumok aluli mentességről szóló megállapodás. És ha nem tévedek, akkor mindegyik jelentést Buzutil úr készítette, ő az illetékes előadó, és megkérném, hogy ismertesse véleményét, parancsoljon. Um, Köszönöm, uh, elnök úr. Uh, valójában én uh, rövidebben fogok beszélni, mint ön, amikor felsorolta az országokkal kötött kötendő megállapodásokról szóló jelentéseket. Sajnos még egyik országban sem jártam, bár szerettem volna. Ezek rövid jelentések, és arról szólnak, hogy ezen országok polgárai, valamint az Európai Unió polgárai vízum nélkül utazhatnak egymás országaiba, eh, legfeljebb három hónapos időszakra. Azt gondolom, hogy az egyetlen probléma ezzel a jelentéssel a reciprocitás elve. Vagyis eh, van-e megállapodás arra vonatkozóan, hogy ugyanazt megadjuk nekik, amit mi is kérünk, és hogy tényleg megkapják-e a harmadik országbeli polgárok azt, amit mi meg akarunk adni nekik. Tehát a reciprocitás, a kölcsönösség elve az, amiről itt szó van. Úgy tudom, hogy a bizottságnak van itt képviselője, és találkoztam is vele tegnap, konkrétan erről a kérdésről beszéltünk, de azt gondolom, hogy itt is neki megnyugtató választ kell adni a kölcsönösség kérdésére, e, azzal kapcsolatban, hogy ténylegesen a mentességet minden polgár élvezheti. És amennyiben ezt a biztosítékot megkapjuk, akkor semmi akadályát nem látom, hogy holnap megszavazzuk ezeket a jelentéseket. Buszotil úr, köszönöm, hogy ilyen szép, lass, szép röviden szólt hozzá a jelentésekhez, és úgy tudom, hogy az előadónak nincsen szándékában, nem áll szándékában módosítókat benyújtani. Én magam pedig ehhez azt teszem hozzá, hogy a módosító indítvány benyújtására készülő képviselők tegyék ezt meg. Nos, először pedig eh, tanács nevében adom meg Leila Alfalini asszonynak. Alfalini asszony? Köszönöm. Tisztelt képviselők! Ezeket mikroállamoknak nevezzük ezt a hatot, és és úgy gondoltuk, hogy akkor behozzuk ezeket is a 2001 per 539-es hatája alá, reciprocitás elvét figyelembe véve, és úgy gondoltuk, hogy a vízum kényszer akkor nem a, lenne alkalmazott, alkalmazva ezekre az országokra. 2009-ben a bizottság és a tanács úgy döntött, hogy felveszi a kapcsolatot ezekkel az államokkal a vízummentességről, és ezeket a tárgyalásokat novemberre fejezzük be. E, a döntés e, tehát megszületett, most a parlament véleményét szeretnénk e, megkapni, hogy ténylegesen a kétoldalú megállapodásokat megköthessük. Mihelyest a parlament a véleményét megadta, akkor az elnökség ezt a napirendre tűzi a tanácsban, hogy minél hamarabb megszülethessenek ezek a megállapodások. Köszönöm. Köszönöm, és most pedig az Európai Bizottság nevében Daphne Kogu asszony. Köszönöm. Én sem szeretnék hosszan hozzászólni, sőt, rövid leszek. Eh, hoz, egyetértek az előadó eh, által elmondottakkal. Valóban a legfontosabb kérdés itt az első eh, vízumentességi megállapodásban a kölcsönösség, illetve a jogbiztonság és jogi egyértelműség kérdése. A bizottság annak idején megállapította, hogy ez a hat kis állam megfelel az 539-es rendeletben foglalt feltételeknek, és így a pozitív listára kerülhet. 2007. januárjában teljesen egyértelművé vált, hogy ezek a kis államok oda kerülhetnek erre a listára, az 539-es rendelet listájára, és ugyanakkor a bizottság és a tanács is úgy döntött, hogy ezen polgárok állampolgárai pedig onnantól kezdve mentesüljenek a vízum kiadás alól, amikor az első vízummentességi megállapodást megkötöttük. Ez egy rendkívül fontos lépés a közös vízumpolitika megalapítása óta, megalakítása óta. Tehát most először a második lépcsőjébe jutottunk el az értékelésnek, és harmadik országok vonatkozásában megszüntetjük a vízummentes, a vízumkényszert, és teljes kölcsönösséget eh, hozunk létre a polgárok között. Tehát az kölcsönösség alatt azt értjük, hogy az összes tagállam minden országa ugyanazon rendszer alapján élvezi ezeket a mentességeket, e, csak úgy, mint a harmadik országok állampolgárai. Tehát a vízummentesség feltételei ugyanazok, minden polgárra vonatkozóan, és ezek a feltételek szerepelnek a megállapodásokban. Az időtartamra szerepel arra, hogy meghatározás, meg van határozva, hogy milyen útlevéllel kell rendelkezni, és most először e, alakítottuk ki ezeket a tipológiákat, a rendelkezéseket, amelyek alapján E, életbe léphet először átlátható módon, jogi garanciákkal körülbástyázva a teljes kölcsönösség elve e, a polgáraink számára. Ez tehát a cél, nem akarok erről sokkal többet beszélni, minden részletbe belemenni, de önök is tudják bizonyára, hogy e, nemrégiben újra vízumkényszert eh, írtak elő a kanadaiak a cseh polgárok számára, és eh, a bizottság majd ezzel kapcsolatban is egy jelentést fog elkészíteni néhány napon belül, tehát eh, önök majd akkor ténylegesen jobban, mélységében megvitathatják a részleteit a vízummentességi megállapodásoknak, illetve a kölcsönösség problematikájának. Köszönöm. Köszönöm, Kogu asszony. Most pedig Bronsz úr következik. Uh, Noha én örülök annak, hogy az igazi turisták számára ne akadályokat az utazás útjába, ugyanakkor sajnos fennáll a veszélye annak, hogy a polgárok, ezeknek polgárai túltartózkodják a vízummentességet. Itt kisállamokról van szó, tehát nem túl sok polgárról van szó. De amikor ezek az elvek tényleg már ki lesznek dolgozva, és sokkal nagyobb országokra kiterjesztjük a vízummentességet, ahol sokkal nagyobb a, a népesség, akkor sokkal nagyobb számban fognak majd nálunk ragadni a vízummentesen beutazott emberek. Rendben, köszönöm Morales úr. Köszönöm elnök úr. Körülbelül 800 ezer európai polgár látogat el ezen szigetekre, és éppen ezért szeretném támogatni Simon Buzutilnak a kölcsönösségről való felvetését. Sajnálom, hogy egy tényfeltáró missziót nem szervezett, egyetlen helyszínre sem. Komoly csalódást okoz ez számomra, de teljes mértékben elutasítom bronzúr felvetését, mert ezen döntéseket eseti alapon kellene meghozni. Ez a helyes megközelítés. Oui, euh, très rapidement, euh, au-delà. Igen, nagyon gyorsan, elnök úr eltekintve a kisebb viccelődésektől, azt hiszem, hogy jó, hogy az érintett országok állampolgárai ugyanolyan jó bánásmódban részesüljenek nálunk, mint amilyen jó fogadtatásban bennünket részesítenek ott. De komolyra fordítva a szót, a vízummentesség a rövidtávú tartózkodásra egy komoly probléma, hiszen azok, akik ezzel a kérdéskörrel foglalkoznak, tudják, hogy a rövidtávú tartózkodásra vonatkozóan a vízummentesség ez egy tulajdonképpen ördögi kör, hiszen az alapjogokat mindig megkérdőjelezik, főleg a déli államokból, hiszen itt ugye kereskedelmi kapcsolatok, sport és kulturális kapcsolatok eléggé jelentősek, és éppen ezért a rövidtávú tartózkodásra vonatkozó vízum kötelezettséget minden esetben fel kell számolni, mert csak így tudjuk a déli országok állampolgárait megfelelő kezelésben részesíteni. És ezen rövidtávú tartózkodásra szóló vízumokkal csak ösztönözzük az illegális bevándorlást, mert pedig ez alig ha lehet a célunk. Ami pedig az előterjesztett szövegeket, jelentéseket illeti, teljes mértékben egyetértünk, támogatjuk ezen jelentéseket, és az érvényes úti okmány természetesen jogi szempontból továbbra is elég homályos. Voorzitter, met name de landen in de kleine Caribieën zijn doorvoerhavens voor... Köszönöm, elnök úr. Itt elsősorban a karibi országokra gondolok, azt gondolom, hogy ezek a kábítószerek melegágyai, tranzitországok, olyan kábítószerekről van szó, amelyeket Dél-Amerikában termesztenek, és ezek pedig az Európai Uniós piacra az Egyesült Államokból érkeznek, és ott pénzmosásra is sor kerül. Úgyhogy egyszerűen nem feledkezhetünk meg erről, nem hunyhatunk szemet a vízumkötelezettség felett, ugyanis ez valamennyi tagállam hatáskörébe tartozik. Köszönöm szépen, Bonszúr mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Én támogatom Buzuttil úr álláspontját, nem pedig az egyéb álláspontokat, amelyeket hallottam a vitában, de azt gondolom, hogy az Európai Unió szempontjából nagyon is fontos, hogy azok a kapcsolatok, amelyeket ezekkel az országokkal ápolunk, a bürokrácia leküzdésére vonatkozók, ezeket az Európai Unió diplomáciai szempontból bontsa le annak érdekében, hogy egy valami nagyon fontos dolgot elérjen, hogy idézőjelbe beoltsa ezeket az országokat egy olyan betegség ellen, amely rosszabb, mint a madárinfluenza, és ez pedig az adóparadicsomok betegsége. Ezek baráti országok, a nemzetközi legalitás útjára kell terelni azokat, és nem szabad hozzájárulni ahhoz, hogy el, mélyedjen az a válság, amelyet most élünk meg Európában. Köszönöm, hogy az elnök, most akkor Buszutil úr kap újra szót. Hogyha jól értem, akkor a jelentéstevő azt javasolja, hogy holnap szavazzuk meg ezeket az anyagokat. Azt hiszem, hogy az a helyes, hogyha ma délután, ma este 6 óráig állapítjuk meg a határidőt, tehát 6 óráig kell leadni a módosító indítványokat. Annak érdekében, hogy holnap délelőtt szavazhassunk, Buszuttil úr. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy Egyetértek önnel a javasolt ütemtervel kapcsolatban, a módosításoknál, illetve a holnapi szavazásnál, de köszönöm a képviselőknek, hogy ehhez a rövid, de élénk vitához hozzájárultak. Két pontot szeretnék kiemelni, illetve tisztázni, hogy nem ez az első alkalom, hogy harmadik országokat a negatív listáról átteszünk a pozitív listára vízum témájában. Tehát ezt nem most tesszük először a harmadik országok tekintetében. Másodszorban pedig azt is szeretném pontosítani, hogy ez valamennyi kategóriára vonatkozik, valamennyi személy kategóriára, tehát a rendes állampolgárokra, a diplomáciai, illetve szolgálati útlevéllel rendelkezőkre, kivéve a kereső tevékenységet folytatókat. Tehát abban az esetben a vízumot korlátozni fogjuk. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult a vitához, és szerintem ezzel le is zárhatjuk a témát. Köszönöm szépen, Pozótil úr, mondja az elnök. Van-e az elnökség részéről további megjegyzés? A bizottság részéről? Igen, egy kis pontosítással élnék a bizottság részéről. Ami a mandátumot illeti, természetesen van tárgyalási mandátumunk Brazíliával folytatandó tárgyalásoknál, és ennek a fókuszát szeretnénk kibővíteni ha egyéb harmadik országokra, annak érdekében, hogy kibontsuk azt, amit már a bizottság szempontjából fontosnak tartottunk, tehát, hogy jobb biztonságra kerüljön sor, illetve reciprocitás a harmadik országbeli állampolgárok és az EU polgárok között. És még egy megjegyzésem lenne az egyik képviselő kérdésével kapcsolatban. A vízum esetében, nem, a vízum eltörlése esetében nem beszélünk arról, hogy megszűnik a határellenőrzés. Természetesen, akik illegális kereskedelmi tevékenységben vesznek részt, azokat igenis, hogy fel fogjuk tartóztatni a határon át az ellenőrzést, attól még megtartjuk. Nos tehát, mondja az elnök, szerintem akkor le is zárhatjuk ezt a napirendi pontot és akkor folytatjuk most a munkát. És jön a következő napi rendi pont, és ez pedig a 12-es, melynek témája a gyermekek zaklatása, szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia. A jelentés felelőse a Libe Bizottság képviselője Roberta Angelilli de szeretnék elnézést kérni az ő nevében, ugyanis sajnos nem tud ma itt megjelenni. Úgyhogy az alelnökünk, a Libe Bizottság alelnök, alelnöke Jakolino úr fog hozzászólni az ő nevében. Mindannyian tudjuk, hogy a gyermekjogok fontos témáját képezik bizottságunk tevékenységének. A korábbi évek során számos jelentést fogadtunk el ebben a témában, beleértve egy olyan jelentést, amelyet maga Robert Angelili asszony készített idén tavasszal. És ez pedig ajánlásokat fogalmazott meg arról, hogy a parlament mit szeretne látni a gyermekek zaklatása, a szexuális kisekmányolása és gyermekpornográfiáról szóló kerethatározat módosításában. A tanács ezt a javaslatot figyelembe vette, és erről fogunk ma vitázni. Erőször is a bizottság képviselőjének fogom megadni a szót, majd a svéd elnökség következik, és az ő bevezetőjük után Gyakolino úr fog hozzászólni. Úgyhogy kérem, először is a bizottság képviselőjét szólítom, hogyha itt van. Igen, itt van, parancsoljon, köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság javaslata a gyermekek zaklatása, szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia témakörében egy csomag része, amelyet az emberkereskedelem elleni küzdelemmel együtt fogunk tárgyalni, erről majd később vitázunk. Mind a két javaslatot egy integrált megközelítéssel kezelünk. Ez azt jelenti, hogy kiegészítve azokat a az rendelkezéseket, amelyek az anyagi büntetőjog képezi, mint például az eljárásjog, ezen túl még az áldozatok védelmével is foglalkozunk. Ez a megközelítés különösen eredményes ebben az esetben, ugyanis most a gyermekek zaklatásáról, kizsákmányolásáról, gyermekpornográfiáról szólunk. Ezek olyan esetek, ahol az új jogszabálynak az az általános célja, hogy biztosítsa a jobb védelmet gyermekek számára, amikor ilyen borzalmas bűnök áldozatává válnak. A javaslat tulajdonképpen a lanzarote egyezményre alapoz, amely a gyermekek szexuális kizsákmányolásával vonatkozik, és ennek az egyezménynek az emberi jogi megközelítését veszi figyelembe, de ez meglehetősen ambiciózus, és megpróbál még ezen is túllépni az Európa Tanács egyezményén, a Lázárotai egyezményen. Nem csupán a jelenlegi kerethatározat tekintetében, hanem a Lánzarótai Egyezmény tekintetében szintén. Nagyon röviden nézzük a javaslat tartalmát. Először is egy szélesebb megközelítést szeretnénk alkalmazni, azzal kapcsolatban, hogy kötelességünk elítélni azokat a bűncselekményeket, amelyek a gyermekek zaklatására, kizsákmányolására és gyermekpornográfiára vonatkoznak. Az alkalmazási kör szélesebb több szempontból, szélesebb például a gyermekek szexuális kizsákmányolását illetően, ugyanis itt valamennyi bűncselekményt magába foglaló viselkedést beleértünk ebbe, illetve a gyermekpornográfiával is foglalkozik, ez és semmilyen kivételt nem alkalmazhatunk. És figyelembe vesszük a további fejleményeket is, amelyeket a kommunikációs technológia területén tapasztalhatunk. Újfajta bűncselekményeket is figyelembe veszünk, mint például az úgynevezett grooming, ahol a gyermekeket szexuális célokra, szexuális tevékenységekre kívánják felhasználni, és a gyermekeket erre szólítják fel interneten keresztül. A második cél pedig hogy biztosítsuk a további közeledést, illetve a büntethetőség magasabb szintjét az Európai Unió területén. Teljesen meg vagyunk győződve arról, hogy ezek a bűncselekmények, ezeket a bűncselekményeket nagyon súlyos büntetekként kell kezelni, és természetesen a büntetések szintjének is megfelelően magasnak kell lennie, hiszen ez mutatja, hogy mennyire súlyos volt az adott büntet. Ami pedig az ítéletet illeti, itt az eljárásokra vonatkozunk, eljárási jogra, illetve a korlátozásra, amíg a gyermekkorú áldozat nagykorúvá nem válik, és az nagyon konkrét és hatékony nyomozati eszközöket is szeretnénk alkalmazni, mint például mint például a beépített nyomozók alkalmazása. Ami a rendelkezéseket és a joghatóságot illeti, ez egy nagyon súlyos kérdés. Itt jelentős lépést teszünk előre, még ha az Európa Tanács egyezményét is nézzük, ezért a javaslat különösen fontos. Ugyanis az úgynevezett szexturizmussal is foglalkozik. Tehát azt a tény, azzal a tényel, hogy valaki azért utazik külföldre, hogy szexuális bűncselekményt kövessen el egy másik ország területén. Biztosítanunk kell, hogy az EU országok állampolgárait és eh, rendszeres lakosait is elítélhessék, illetve vádat emelhessenek ellenük, ami pedig az áldozatok védelmét illeti, itt szélesebb körű intézkedéseket alkalmazunk. Az áldozat voltukkal kapcsolatos bűncselekmények miatti büntethetetlensége az áldozatoknak egy nagyon fontos elem. Például, hogyha kiskorúak prostitúcióra kényszerülnek egy olyan országban, ahol az bűncselekménynek számít. És a másodlagos viktimizálódástól való védelem is az egyik fontos eleme ennek a kerethatározatnak. Például az interjúk szükségtelen megismétlésével csak erősíthetjük a gyermek traumatizáltságát. Ezt szeretnénk elkerülni. Különösen fontosnak tartjuk a megelőzésre vonatkozó rendelkezéseket. Különböző rendelkezéseket hoztunk ezen a területen, mint például az intervenciós programok szexuális bűnelkövetők esetében, illetve olyanoknál, akiknek hajlamuk van arra, hogy idővel szexuális bűnelkövetőké váljanak. Ilyen beavatkozás, ilyen megelőzési program rendelkezésre kell álljon. De ennek önkéntesnek kell lennie. Aztán pedig megpróbáljuk biztosítani azt, hogy legalább lehetséges legyen az EU országokban, hogy blokkoljuk blokkolják azokat a weboldalakat, amelyek gyermekpornográfiát tartalmaznak. Természetesen egyre nehezebbé válik ezek weboldalak lezárása, főként akkor, hogyha az Európai Unión kívül helyezkednek el, minden esetre legalább a fogyasztók hozzáférését szeretnénk blokkolni ezekhez a weboldalakhoz. Végül, de nem utolsó sorban a megelőzés a visszaeső bűnözőknél a megező, megelőzést különösen fontosnak tartjuk. Olyan bűnelkövetőkre gondolunk itt, akik megpróbálnak átköltözni egy másik EU tagállamokba, annak érdekében, hogy gyerekekkel kerüljenek kapcsolatba, mégpedig szakmai hatáskörükben hiszen a másik országban nem tudnak arról, hogy származási országában már bűnelkövető volt. Úgyhogy megfelelő információs cserére van szükség, és meg kell próbálni megelőzni azt a tényt, hogy jelentős információ például nem csupán maga az elítélésre vonatkozó, hanem a munkakörből való felfüggesztésre való döntéseket is kicseréljük oly módon, hogy ezek hivatalossá váljanak, ezek az információk hozzáférhetővé váljanak, és a gyermekeket meg tudjuk védeni. Az elnökség többet is fog szólni majd a jelenlegi helyzetről. Már megkezdődtek a viták, jelenleg is folynak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig a svéd elnökség nevében szeretném megadni a szót az elnökség képviselőjének. Árade utskottsmedlemmar. Köszönöm. Tisztelt képviselők, mint ahogy a bizottság is mondta, a cseh elnökség vette napirendre ezt a keret irányelvet, és aztán a svéd elnökség ezt tovább vitte és megtörtént az első szakértői ülés a svéd elnökség alatt is. Azt gondolom, hogy elmondhatjuk azt, hogy a tagállamok üdvözölték ezt a kezdeményezést, a benyújtott javaslatokat pozitívan fogadták, mindenhol prioritásként kezelik az ilyen jellegű bűncselekményeket, és úgy gondolják, hogy a jelenlegi eh, határozatot eh, felül kell vizsgálni, mert a technológiák eh, fejlődtek, egyre többet utaznak az emberek, az internetes bűnözés még inkább elterjedt, és éppen ezért nekünk a, módosítanunk kell ezt a jogszabályt. A bizottság javaslata átfogó, számos területtel foglalkozik, büntetni rendel egy sor magatartási formát, és ahhoz, hogy mindezt megtegyük és letárgyaljuk, ahhoz időre van szükség. a svéd elnökség szándéka az, hogy folytatjuk ezeket a tárgyalásokat, és remélhetőleg kézzelfogható eredményeket érünk el. Talán érdekli önöket, hogy ez az integrált megközelítés, amit a bizottság itt említett, ez találkozott a tagállamok tetszésével is. Köszönöm. Thank you, thank you. Now... Köszönöm. Most pedig Gyakolino úrnak adom meg a szót, aki az előadónk. Köszönöm, elnök úr. Angelili asszonyt helyettesítem itt. Sajnos ő most gyászol, és Olaszországban kellett maradnia. Az elnökség és a bizottság már tettek megjegyzéseket ezzel a dokumentummal kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy felül kell vizsgálni ezt a 2004-es dokumentumot. Ez egy érzékeny téma, mert az egyik legszörnyebb bűncselekmény típusról van szó, a gyermekek ellen elkövetett bűncselekményről, visszataszító magatartásokról és bűncselekményekről van szó. A parlament már februárban foglalkozott ezzel, és eh, a raportőr egy sor módosítót eh, nyújtott be, öt részre oszthatóak ezek a módosítók. Angelili asszony eh, a groominggal kapcsolatban kérte, hogy ezt is rendeljék büntetni, mint egy önálló bűncselekményt, egy önálló tényállást, illetve egy, a szexuális tevékenység aktus egy kiskorúval, családon belül, vagy kiszolgáltatott kiskorúval mindenképpen büntetendő legyen, illetve az ilyesmi az kerüljön be az érintettek Priuszába. a bűnügyi nyilvántartásba ezt jegyezzék fel. Aki pedig ilyen bűncselekményeket követett el gyerekekkel szemben, azt tiltsák el a hivatása gyakorlásától, hogyha egyébként gyerekekkel foglalkozik. E, emellett e, támogatnunk kell az áldozatokat is az eljárások során és után. Ezen túlmenően szerényen. Én hozzátenném a magam részéről azt, hogy az áldozatok jobb védelme az jobb pszichológiai támogatást és jobb szociális támogatást is feltételez. Ezért szükség van gyermekpszichológusok bevonására is. Emellett eh, természetesen ki kell térnünk a pénzügyi támogatás eh, kérdésére, amely szükséges lehet, illetve az ingyenes jogtanácsadás, amely a családok rendelkezésére kell, hogy álljon, hogy az áldozatok családjai felléphessenek saját érdekükben. Emellett elő kell mozdítani a családon belül is, illetve a helyi közösségekben az egészséges életmódot, ami azt gondolom, hogy egy jó dolog, és egy oktatási, pedagógiai megközelítést ad ennek a problémakörnek. A különböző oktatási módszerekkel, pedagógiai módszerekkel is felvehetjük a harcot ezen visszataszító bűncselekmények ellen. Köszönjük, Jakolina úr! Köszönöm szépen, néhányan kértek szót. és mivel egy kicsit késésben vagyunk, ezért szeretnék kérni mindenkit arra, hogy nagyon röviden szóljon. Szipel asszony következik először is. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, én azt hiszem, hogy ez a probléma, illetve az a tény, hogy újból és újból meg kell vitatnunk, ez jó ugyan, de a jelentésben az új kommunikációs technológiákra is ki kellene térnünk, és meg kellene hoznunk a szükséges szabályozást annak érdekében, hogy fellépjünk a gyermekpornográfiával szemben. Én személy szerint meg vagyok győződve arról, hogy az internetes oldalak lezárása, blokkolása nem hoz hosszú távú megoldást, hiszen a nyomozó hatóságokra nehezedő nyomás nagyon nagy, és az illető személyek átnevezik az oldalakat, vagy máshol tárolják őket, és ezzel éppen emiatt hosszú távú megoldást nem érünk el. Az érintett gyermekek érdekében én azt gondolom, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy levegyük a hálóról, levegyük az internetről az ilyen oldalakat, és ehhez köteleznünk kell az érintett országokat, de természetesen amerikai oldalak és máshol elhelyezett oldalak is léteznek. Nem szabad, hogy ezeket tovább irányítsák. A hozzáféréstől való eltiltás önmagában nem hoz semmilyen megoldást. Mr. Albrecht. Köszönöm szépen, Albrecht úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az elnökségnek és a bizottságnak is ezt a javaslatot. Szépen asszonyhoz csatlakozom ugyanis itt egy nagyon fontos témával foglalkozunk. Jó az, hogy születnek ilyen helytálló javaslatok, amelyek különböző területeket érintenek, de azt hiszem, hogy ki kellene emelnünk egy konkrét pontot az internet kapcsán, ugyanis azt hiszem, hogy a jó javaslatok adott esetben elveszítik létjogosultságukat, illetve nem lesznek célra vezetőek, hogyha túlszottan elsietjük mindezt. Vannak olyan érvek, amelyek az ellen szólnak, hogy ezt a javaslatot támogassuk. Egyfelől az, hogy a parlament már többször utalt arra, hogy tulajdonképpen a nemzetközi együttműködés az ilyen internetes honlapok, illetve a gyermek pornográfia foglalkozó oldalak lezárása, ezek nyomonkövetése, üldözése, ez előtérbe kell, hogy kerüljön. Hogyha például a szellemi tulajdonjog kérdéskörét figyeljük meg, akkor a törlés, tehát ezen tartalmak törlése már sokkal előre haladottabb állapotban van, mint például a gyermek pornográf tartalmak törlése. És a hangsúlyt szerintem arra kellene helyeznünk, a hangsúlyt, hogy többet tegyünk ezen a területen. És ezen tartalmakat törölnünk kellene, márpedig eh, hogyha blokkoljuk a hozzáférést, akkor ez eh, eltérít bennünket a tulajdonképpeni céltól. Az ilyen gyermek pornográf anyagok nagy része nem olyan szervereken található, amely ilyen-olyan harmadik országokban található, ahol a eh, jog érvényesítése hiányos, hanem olyan országokban, amelyek komoly kereskedelmi kapcsolatot folytatnak az EU-val, és ahol az igazságszolgáltatás nagyon is működik, tehát éppenséggel ezen a területen is működnie kellene. Ezért úgy gondolom, hogy egész egyszerűen kevés történt annak érdekében, hogy alternatívákat mutassunk fel. Ezeket nem világítottuk meg, és nem értékeltük kellőképpen, és éppen ezért az a benyomásom, hogy az intézkedések értékelése, ahogyan azt ugye Zippel asszony is mondta, hogy mennyire megfelelő az ilyen oldalak lezárása, blokkolása, meg kellene nézni, hogy vannak-e hatékonyabb, célra vezetőbb alternatívák és a megfelelés szempontjából nem gyűjtöttek össze a hatóságok kellő bizonyítékokat, tehát hiányzanak a bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy az ilyen oldalak blokkolása hatékony. A szabályozás nem egyértelmű, hogy milyen jogalapra helyezkedik, és a hatásértékelésben sincs semmilyen vizsgálat erre vonatkozóan. Tehát igenis fel kellene tenni azt a kérdést, hogy a sok üdvözlendő javaslatból mi az, amit át kellene vennünk, de lehet, hogy a jog érvényesítés területén inkább a tartalmak törlésére kellene a hangsúlyt helyeznünk, vagy ez talán csak egy olyan szimbolikus lépés, amely nem célra vezető, és ezért át kellene tekintenünk tőle. Köszönöm szépen, Hedasszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan mások is elmondták, ez a legsúlyosabb bűncselekmény, egy borzasztó veszélyes helyzet, amelyel mindannyiunknak szembe kell néznünk itt Európában. Először is azt szeretném mondani, hogy a bizottság javaslata jó, foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, de azt is hallottuk, illetve olvashattuk, számos alkalommal, hogy internetes weboldalakat hogyan zárnak le, és a többi, és a többi. De azt hiszem, hogy el kellene gondolkoznunk azon, hogy a gyerekeket helyezzük előtérbe. Ott pedig mit is kell tennünk? Például azt, hogy beazonosítjuk azokat a gyermekeket, akik áldozattá válnak, hiszen számos weboldalt lezárhatunk, de még mindig nagyon sok gyermek esik áldozatul. Tehát több forrás, több pénzt kellene fordítani arra, hogy az áldozattá váló gyermekeket azonosítsuk. A tanácshoz pedig két kérdést intéznék. Előadásokban a tanács azt mondta, hogy általánosságban a tagállamok pozitívan állnak hozzá ehhez a javaslathoz, de hallottam valamit arról, hogy problémák merültek fel a tanácsban. Szeretném tudni, hogy ezek melyek voltak, ugyanis ez nagyon súlyos problémát jelenthet, hiszen egy nagyon jó bizottsági javaslatról van szó, hogyan alakult tehát a vita a tanácsban. Erre szeretnék választ hallani. még a Strasburgi ülés előtt Cecilia Malmströmhöz intéztem egy kérdést, ugyanis a svéd elnökség foglalkozik ezzel a témával, a gyermekpornográfiával, illetve a szexturizmussal, és a L'Europe de l'Enfance-t említették, gyermekek kizsákmányolásáról esett szó a turizmus keretében. Szeretném azt kérdezni tehát a tanácstól, hogy ezt miért vették le a napirendről, miért nem foglalkoznak ezzel most már? Köszönöm szépen. Romébá úr, parancsoljon. Mégsem? Roméro asszony. Roméro asszony. Buszottil úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a tanácsnak és a bizottságnak is hozzászólásokért, illetve Jakolino úr hozzászólását is köszönöm ezzel a témával kapcsolatban. Azt hiszem, hogy minden szülőt ugyanaz aggaszt. A legnagyobb félelmük az, hogy a gyermekük minek van kitéve az interneten, és hogy az interneten milyen veszély leselkedik rájuk. Ezért gondolom, hogy minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, és sürgetően fontos, hogy a gyermekeinknek megadjuk azt a védelmet, amelyre szükségük van, és amelyet megérdemelnek főként olyan helyzetekben, ahol szexuális kizsákmányolás áldozatává eshetnek. Ez egy megjegyzés volt, most pedig egy kérdésem is lenne, hogy a hatáskörnek milyen korlátai vannak a bűnügyi tevékenység területén. Ez elsősorban a büntetőjog területére vonatkozik, illetve arra, hogy a büntetőjog harmonizációja hogyan valósulhat meg ezen a területen. Talán a bizottság képviselője szólhatna erről, elmondhatná, hogy a hatáskörünknek milyen korlátai vannak ebben az esetben. És hogy milyen messzire mehetünk ezen a területen, annak érdekében, hogy munkánk eredményessé váljon. Ezt azért kérdezem egyébként, mert tudjuk, hogy az Európai Bíróság hozott ítéleteket, főként a környezetvédelem területén, és meglehetősen szigorú korlátokat szabott annak tekintetében, hogy milyen messzire mehetünk ezen a területen. Köszönöm, mondja az elnök, Matyő asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem lenne erről a, ezzel a témával kapcsolatban. Először is a megelőzés. Azt hiszem, hogy elsősorban a megelőzésre kell összpontosítanunk, ugyanis ezek a szegény áldozatok talán felnőtt korokban ugyanezeket a bűncselekményeket követik majd el. Ezért van szükség megelőzés rendszerére. A második aspektus pedig ez a szexturizmus. A bizottság rendelkezik vajon adatokkal a szexturizmusra az Európai Unión kívül, ugyanis én Kambodzsában jártam az előző ciklusban, és ott nagyon felkeltette a figyelmemet, hiszen én meg voltam győződve arról egyébként, hogy az európaiak szexturizmusa nagyon fontos volt, tehát kapcsolatba léptem a helyi civil szervezetekkel, és nagy meglepetéssel láttam, hogy a szexturizmus meglehetősen regionalizált. Elsősorban az ázsiaiak azok, akik a gyermekeket kizsákmányolják, és éjszakánként eléggé morbid helyekre is eljutottam, olyan helyekre, amelyeket igazán nem ajánlok senkinek. És nagyon kevés európai járt ott. A civil szervezetek egyébként megerősítették ezt az információmat. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Hömszt asszony. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. A német-cseh határon több éven keresztül foglalkoztam ezzel a problémával, és azt kell mondjam, hogy nagyon jónak tartom azt, hogy a sértettek védelmével kapcsolatban történnek lépések, ezt nagyon örvendetesnek tartom. Amit azonban mindenképpen meg kell erősíteni, az a megelőzés, illetve az elkövetőkkel folytatott munka, annak érdekében, hogy a további bűncselekményeket megelőzhessük. Ezen a területen még nagyon sok tennivaló van, hogy tényleg feltárjuk ezt a területet. Alapvetően egy eléggé kétes érzésem van, amikor a büntetőjogi kérdésekről van szó, hiszen Németországban hosszú időn keresztül folyt a vita, hogy a büntető jogot nem feltétlenül súlyosabbá tegyük, szigorítsuk, mert lehet, hogy ennek aztán olyan hatása van a gyermekekre, hogy adott esetben még súlyosabb bűncselekményekre került sor azért, mert szigorítottuk a büntetéseket. Nem tudom tehát, hogy ez -e a megfelelő megközelítés. Továbbá egy másik kérdés, ami fontos számomra, ez a rendőri együttműködésre vonatkozik. Úgy gondolom, hogy ezen a területen is komoly hiányosságok jelentkeznek, ezt gyakran tapasztaltam is, hiszen a határon átnyúló rendőrségi együttműködés, illetve a bűncselekményekkel szembeni fellépés megerősítése, ez nagyon is kívánatos, és ezen a területen sok tennivaló vár még ránk. Amit a kollégák kezdetben is említettek, hogy az ilyen oldalak zárulása nem megoldás. Hosszú időn keresztül folyt a vita, hogy úgynevezett stop táblákat állítottunk az ilyen honlapokon. Nem ez a megfelelő módszer. Tehát ismételten meg kellene fontolnunk, hogy hogyan érhetjük el az oldalak törlését, részletesen kellene mindenre kitérnünk. Úgy gondolom, hogy ez egy elhamarkodott lépés lenne. Időre van szükségünk, hogy megfelelően átgondoljuk mindezt. Köszönöm. Köszönöm. De Jong úr. Köszönöm, elnök úr. Annak kapcsán, amit Ernst asszony az imént kifejtett, szeretnék egy általánosabb jellegű kérdésre emlékeztetni. Ez ismét egy olyan javaslat, amelynél a büntető jog egy adott részét nagyon jó megfontolásból persze harmonizálni szeretnénk, hiszen a célunk ugye a gyermekek, a gyermekek kizsákmányolásának a megelőzése. Ugyanakkor amit hiányolok a hatásértékelésnél, az egy elemzés, méghozzá a harmonizáció jelenlegi állásának elemzése. És hiányzik egy további kérdés, hogyan kapcsolódik ez a javaslat a Baró úr szándékához tényleg azt szeretnénk, hogy harmonizáljuk a büntető jogot. Baró úr pillanatnyilag azt mondja, hogy valószínűleg még nem ez a cél, hiszen a tagállamok még nem tartanak ott. De szeretném tudni, hogy a bizottságnak mely a végső célja, ugyanis veszélyes lehet, hogyha a büntető jognak mindig egy adott szeletét harmonizálni próbáljuk, mert az Európai Unióban ugyanakkor más kérdéseket nem szabályozunk. A gyermekek védelmét igen, de ezen bűncselekmények gyakran szorosan kapcsolódnak egymáshoz, és hogyha tényleg európai szintű büntetőjogot szeretnénk teremteni, akkor ezzel kapcsolatban felmerül az a kérdés is, hogy európai szinten mit kell szabályoznunk, és mit kell a nemzeti szinten, a tagállamok szintjén szabályoznunk. Nem szabad kitérnünk a vita elől, éppen ezért ez a hatásértékelés ennél a javaslatnál nem kielégítő. A bizottságtól szerettem volna azt is meghallgatni, hogy a büntető jog milyen irányba terelődik, és mi az, amit európai szinten kell tisztázni, mi az, ami a tagállamok szintjén marad. Morvai asszony következik. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I generally have problems. Köszönöm, elnök úr. Általában nekem nem tetszik az, hogyha az Európai Unió jogot alkot szuverén államok számára, most azonban semmi problémám nincs azzal kapcsolatban, hogy betiltjuk a gyermek pornográfia fogyasztását. Itt abszolút szükséges a zéró tolerancia. Tehát azzal nekem semmi bajom nincs, hogy pornográf websájtokat tiltunk be, nincs bajom azzal, hogy a gyermekpornográf anyagok birtoklását már önmagában megtiltjuk. E, volt olyan kollega, aki ennek a jogalapját hiányolta. Gondolom e, ezek azok a kollégák, akik úgymond liberálisabban gondolkoznak. De hadd mondjam el, hogy minden gyermek pornográf anyag elkészülte mögött ott van egy bűncselekmény, ez egyik legsúlyosabb bűncselekmény, ami megvalósulhat ezen a világon. Ezek nem szimbólumok, ezek gyakorlatilag a szenvedés termékei, produktumai, tényleges gyermekeknek kell, élő gyermekeknek kell eh, szenvedniük azért, hogy ez a fotó elkészülhessen és fölkerülhessen az internetre és mi pedig teljes joggal tiltjuk ezt be, és teljes joggal csökkentjük a keresleti oldalt is, annak érdekében, hogy a kínálati oldalt megfogjuk. Mert liberálisként föltehetjük a kérdést, hogy miért nem engedjük a pornográfiát. Persze az elkövetőket megbüntetjük, de azokat, akik csak birtokolják ezeket az anyagokat, ezeket nem büntetjük meg. De hát ne felejtjük, ezek az emberek a láncnak a részei. Ez az ő általuk jelentett igény nélkül ez nem működhet, ez az egész rendszer. Tehát azok az emberek, akik akik rendelkeznek ilyen fotókkal és ilyen filmekkel, azoknak az igénye nélkül nem létezne kínálati oldal. És ne felejtsük el, kérem, hogy itt élő gyermekekről és igazi szenvedésről van szó. Minden egyes kép mögött e, igazi szenvedés e, van, amikor eh, amikor gyerekpornográfiáról beszélünk, és nagyon sajnálom, hogy a német kollega ezen nevet, és e, ne, nagyon sajnálom, hogy bármilyen liberális is legyen valaki, e, odáig elmegy, hogy engedélyezné a gyermekek szenvedését. Köszönöm. Some additional comment by Mr. Albrecht. Albrecht úr szeretne ezt hozzátenni valamit? Lehet, hogy félreértettek, mert elég egyértelműen kifejeztem, hogy számomra ugyanannyira fontos az, hogy a bizottság és a tanács előterjesztették ezt a javaslatot, a gyermekpornográf tartalmakkal szemben fel kell venni a küzdelmet, és egyáltalán nem áll szándékomban arra afelé törekedni, hogy visszalépjünk a gyermekpornográfia elleni küzdelemben. Éppen ellenkezőleg. Ami azonban számomra fontos, az az, hogy ez a javaslat tartalmaz egy olyan elemet, az internetes honlapok elzárulását, ami nem azt jelenti, hogy eltűnjenek ezen tartalmak, mert én a tartalmak eltűnését tartom fontosnak, hogy egyáltalán ne kerüljön sor ezek elkészítésére, ne kerüljenek az internetre, ne forgalmazzák őket. Egész egyszerűen számomra az a fontos, hogy milyen megközelítést alkalmazunk. Töröljük ezen tartalmakat, vagy egész egyszerűen csak blokkoljuk, zároljuk őket, ami technikailag nagyon könnyen megkerülhető, és éppen ezért nem azokat érinti, akik egymás között a pornográf tartalmakat megosztják, hanem lehet, hogy tévesen mondjuk bizonyos oldalakat zárolnak, lehet, hogy éppen azokat érinti ez az intézkedés, akiket egyéb intézkedések érintenek, amikor egy internetes oldalt blokkolnak, és ez számomra a cenzúrához hasonlítható. Ez egy súlyos intézkedés, és mindig meg kell vizsgálnunk, hogy vajon megfelelő, szükséges, arányos-e egy ilyen intézkedés foganatosítása természetesen én is azt szeretném, hogy átfogóan védjük a gyermekek jogait. Köszönöm. Azt hiszem ideje, hogy az Európai Bizottsághoz forduljunk, Gian Marinaro asszony. Köszönöm, elnök úr. Az az igazság, hogy nem vagyok biztos abban, hogy a számos jó kérdésre ugyanilyen jó választ tudok adni, hiszen nagyon fontos kérdéseket vetettek fel a képviselők. Az alternatívákat megfontoltuk? Igen, Természetesen bevontunk szakértőket, amikor ezt a javaslatot szövegeztük, főleg bevontunk ugye az Europol szakértelmét, az Europolhoz fordultunk, hiszen az Europol nagyon aktívan fellép a gyermek pornográfia elleni küzdelemben, de egyáltalán a gyermekek védelme területén. És ugyanúgy bevontuk a tagállamok szakértőit is, például az Egyesült Királyságból az illetékes ügynökséghez fordultunk, Olaszországgal is konzultáltunk, és másokat is bevontunk a folyamatba. Nyilván nincs egy egyetlen mérvadó lépés, hiszen a technológia nyilván gyorsan terjed, mindenhol jelen van, és nehéz fellépni az ilyen fajta helyzetekkel szemben. De természetesen néha egy oldalt lezárni lehetetlenség, mert nem az Európai Unión belül található. És még akkor is, ha arra törekszünk, hogy a területen kívüli joghatóságot kibővítsük, nem csak, hogy a szex turizmussal szemben felvegyük a küzdelmet, hanem lezárjunk ilyen honlapokat. Tudjuk, hogy a gyakorlatban ez nagyon nehezen megvalósítható. Éppen ezért a mi érvelésünk az, hogy ez lehet, hogy nem döntő fontosságú, illetve célra vezető, de ez egy fontos lépés. Mert ezáltal azon emberek, akiknek tulajdonában vannak ezen honlapok, nos rájuk egy csapást mérünk a haszon szempontjából. Tehát különböző lépéseket megfontoltunk, a pénzügyi vonatkozást is megvitattuk, a köz- és magánszféra partnerségére gondolok, ugyanígy a hitelkártya vállalatokra is kitért a figyelmünk, és egyéb fizetési szolgáltatókra, mint a PayPal például, és az elképzelésünk az, hogy nyomon kövessük azt a folyamatot, amelynek keretében gyermekpornográfiát vesz meg egy illető személy. A banki rendszer részéről pedig önkéntes alapon véget vethetnek a szerződésnek, a szerződéses viszonynak egy ilyen személlyel. A jogalkotás a területen nem old meg mindent, de egy ilyen komplex fellépés keretében egy fontos elemet jelent. A gyermekek azonosítása úgy gondolom, hogy nagyon lényeges. Vannak civil szervezetek, amelyek azt szeretnék, hogy nem gyermekpornográfiának, hanem szexuális képekkel való visszaélésnek kívánják minősíteni ezt a jelenséget, hiszen egyértelmű, hogy minden egyes esetben visszaélésről, kizsákmányolásról van szó, és az áldozatok prioritást kell, hogy élvezzenek, abszolút prioritást kell, hogy jelentsenek, és dolgozunk ezen a területen a pénzügyi rendelkezésekkel együtt. Ami a hatáskörünk, az illetékességünk határát illeti, nos, a jogi szolgálatunkkal természetesen konzultáltunk, minden egyes rendelkezést megvizsgáltunk, és a bizottság jogi szolgálatának véleménye az, hogy minden egyes rendelkezés megfelel a jogalapnak. Ugyanis minden rendelkezést minden rendelkezés kapcsolódik az elsődleges célhoz, ami a büntető jog közelítése a tagállamokban. Sajnálatos módon adatokkal nem rendelkezem, hiszen a jelenség messze menőleg egy rejtett jelenség. Többek között azért is, mert ugye nincs mód arra, hogy ezen eseteket megfelelő módon nyomozzuk, és ezért büntetlennek az azon országokban, ahol elkövetik az ilyen bűncselekményeket. Köszönöm. Köszönöm szépen, a svéd elnökségé a szó. Jó, tak. Jag tycker att det är eh, viktigt att uppmärksamma det som kommissionen just... Eh, Köszönöm. Fontos, hogy eh, e, feljegyezzük és megjegyezzük, amit a bizottság mondott, illetve amit képviselők is itt mondtak, nevezetesen, hogy a weblapok blokkolása az egy dolog, egy megközelítés, ugyanakkor az illegális tevékenységért, illegális vásárlásokért való fizetések, kifizetések megakadályozása pedig egy másik megközelítés, amit szintén meg kell vizsgálni a tanácson belül. A, itt a képviselők arra kértek engem, hogy ismertessem, hogy hogyan áll a helyzet most a tanácsban, melyik tagállam mit gondol, mit akar. Mint ahogy azt önök is bizonyára tudják, ez egy rendkívül bonyolult kérdés, nem egyértelmű a helyzet. A tagállamok nem tudják az javaslatot egy az egyben minden további nélkül elfogadni, mert túlságosan összetett, ugyanakkor túl korai lenne még kijelenteni, hogy ez és ez a tanács egy első olvasatban. Erre majd visszatérünk. Azt viszont már most ki lehet jelenteni, hogy minden tagállam ebbe egyetért abban, hogy a büntetési tételek súlya Eh, aggodalomra adó okot, ott egyfajta arányosságot kellene eh, létrehozni, eh, mert ez bizonyos tagállamok számára problémát okozhat a büntetés végrehajtásánál. És akkor ezzel visszautalnék a 2002 évi tanácsi csúcson megfogalmazott zárónyilatkozatban elmondottakra is. Igen, és akkor volt még egy másik eh, kérdés, amelyre nem tudok válaszolni. Nem tudom, hogy a novemberi konferencián miért nem került, vagy miért vették le a rendről. Köszönöm. Akkor most elhangzott egy eh, hosszú és élénk vita. Jakolino eh, úr kap szót, hogy lezárja. Nos, úgy tűnik, hogy ez a vita lehetővé tette azt, hogy egy dolgot nyilvánvalóan kimondjunk, nagyon súlyos kérdésről van szó, amely, amely során mi egy nagyon keményen kardoskodunk egy bizonyos álláspont mellett. Elhangzottak olyan javaslatok, amelyeket egy az egyben el tudok fogadni. A legfontosabb eh, megállapítás az az, hogy nagyon sokan, a nagy többség támogatja ezt a, az anyagot, eh, sokoldalú támogatást élvezünk, és eh, az itt elhangzott hozzászólásokat pedig majd részleteiben megvizsgálja az, a jelentéstevő. Köszönöm, az elnök. Ez valóban egy nagyon érzékeny téma, és ugyanakkor mindannyian tudjuk, hogy ez minden európai parlamenti képviselő számára fontos kérdés. Ugyanakkor ez befolyásolja a nemzetállamok, a tagállamok, bocsánat, a tagállamok büntetőjogi rendszerét. Ezért is volt talán ilyen élénk a vita, és ezért is lesz ilyen a vita. Eh, de Jong úr. Ja, excuses eh, voorzitter om nog even terug te komen, maar ik had een vraag Köszönöm. Elnézést kérek, hogy visszatérek erre, de egy kérdést tettem fel a bizottságnak a büntetőjog általános harmonizációjával kapcsolatban. Örülnék neki, ha erre válaszolnának. Ha most nem tudnak szóban válaszolni, akkor írásban is elfogadom a választ. Hogyan illeszkedik ez a javaslat és egyéb javaslatok e, a közösség, illetve a bizottság büntetői joghoz való viszonyában? Akar válaszolni e, a bizottság részéről? Asszonyom, nem, sajnos ez az én kompetenciámat messze meghaladja. Egy ilyen általános kérdésre nem tudok válaszolni. Összességében persze a bizottságnak az a célja, hogy a büntetőjog és a büntetőjogi e, büntetési tételek e, harmonizációja növekedjen, ez is tükröződik ebben az anyagban, de de ilyen általános választ e, nem áll módonban, nem vagyok felhatalmazva, hogy adjak. I think this is about it for this particular... Rendben, akkor azt hiszem, hogy ennyit tudunk erről a napirendi pontról beszélni. Ugye mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy késésben vagyunk, hiszen 5 óra múlt 20 perccel, és úgy gondolom, hogy még mindig meg kell vitatnunk három napi rendi pontot, úgyhogy fel kell gyorsítanunk a tempót egy kicsit. A következő napi rendi pont a 13-as, az emberkereskedelem megelőzése, továbbá az ellene folyó küzdelem és az áldozatok védelme. Itt egy második eszmecserét tartunk, miután a bizottság a múltkor már ismertette ezt a témát. Először is köszönteném itt a Nőjogi Bizottság tagjait, akik elfogadták a meghívásunkat, így részt vesznek ezen napirend erejéig az ülésünkön. Itt van a svéd elnökség is, amely az emberkereskedelem elleni küzdelmet egy top prioritásnak tekinti. A tanácsban a vita folyik a kerethatározatra irányuló javaslatról, az Európai Bizottság javaslata alapján. Mivel kevés idő áll rendelkezésünkre, mert hogy a múltkori libe ülésen ugye elhalasztottuk erről a kényes kérdésről a vitát a mai napra. Úgyhogy most élnék a lehetőséggel, és emlékeztetném önöket arra, hogy a tanács arra kérte fel a parlamentet, hogy 2009. december 17-éig tegye közzé véleményét. Ha a Lisszaboni szerződés hatályba lép, akkor a javaslat jogalapja megváltozik, és a parlament együttdöntéseljárás keretében kap szerepet. Tekintettel erre azt javaslom önöknek, hogy kezdjük el a vitát, és hallgassuk meg először is az előadót, Hed asszonyt, ezt követően pedig az Európai Bizottság, illetve a svéd elnökség ismertetőire kerül sor. Hed asszony, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Egy további nagyon lényeges témáról van szó, hiszen tudjuk, hogy az emberkereskedelem szintén a legmegvetendőbb bűncselekményekhez tartozik. 1850-ben hivatalosan is betiltották a rabszolgasságot Európában, de emberek ezreit érinti továbbra is a rabszolgaságnak ezen modern változata, nevezetesen az emberkereskedelem az Európai Unió, illetve az összes európai intézmény nagy felelőssége, hogy feltartóztassa ezt a fajta rabszolgaságot. Az előttünk levő bizottsági javaslat egy jó kiindulópontot jelent, sokkal jobb, mint a régi kerethatározat, és nagyon fontos, hogy megállapodjunk egy olyan kerethatározatban, amely tényleg mozgásba lendíti ezt az egészet. Itt azonban többre van szükség, mint a büntető jogi üldözésről. Én jobban szerettem volna, jobb szerettem volna, hogyha több megelőző intézkedés születik, mert így jobban felléphetünk egy ilyen határon átnyúló jelenséggel szemben, ugye a szex, rabszolgasság, a kényszermunka, a kényszer adopció és egyéb témák. Ezzel pedig visszatérnék az első kérdésemhez, amit a bizottsághoz intéztem. A kerethatározat címe az emberkereskedelem megelőzése és az emberkereskedelemmel szembeni fellépés. Itt elsősorban ugye a büntető jogi nyomozásról van szó, nem annyira a megelőzésről és a küzdelemről, már pedig ez egy probléma. Nem kellene itt inkább büntetőjogi intézkedésekről és az áldozatok védelméről beszélni? Máskülönben némileg megtévesztő lehet ez a cím, és némileg frusztráló is. A második kérdésem pedig az lenne, hogy a jövőben mikor beszélünk végre az kereskedelemmel szembeni védelemről, a megelőzésről, hiszen itt is nagyon fontos a határon átnyúló fellépés. Nagyon sok javaslattal tudnék előhozakodni, de nem szeretnék most mindent kifejteni, ugyanakkor néhány kérdést felvetnék. Például, ha megnézzük a hármas cikket, a bűncselekmények, illetve a minősítő körülmények. A hármas cikk kettes pontja alá tartozik a büntetés. A 3.3-as ponthoz kellene ezt inkább helyezni, mert ott a szabadságvesztés felső határa 12, évig, 12 évre terjed. A hármas cikk három pontja alapján kell a gyermekek védelmére is kitérni, hogy egyértelművé váljon az, hogy ez ebbe a részbe tartozik. Hiszen itt olyan gyermekekről van szó, akik egész életük során meg kell, hogy birkozzanak ezzel a szörnyű tapasztalattal. Ezért szeretném tudni, hogy a tanács és a bizottság hogyan kíván eljárni a továbbiakban, és azt is szeretném tudni, hogy milyen képesítéssel kellene, hogy rendelkezzenek azon személyek, akik az emberkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekményeket nyomozzák, mert ez sem egyértelmű. Ami pedig a parlamentet illeti, a végrehajtás során be kellene vonni bennünket. Én ezt így látom. Szeretném tudni, hogy a bizottság, illetve a tanács hogyan viszonyul ehhez az elképzeléshez. Továbbá pedig úgy értettem, hogy van egy hálózat, a nemzeti jelentéstételre vonatkozóan. Szeretném, hogy a parlament ebbe is bekapcsolódjon. Tehát a kérdésem az, hogy ez lehetséges-e. Köszönöm. Thank you. Now we're ready to hear from... Köszönöm, most pedig meghallgatjuk a svéd elnökség ismertetését. Először az Európai Bizottság következik. Nagyon röviden, elnök úr, nem sok mondani valóban van az általános megközelítésről. Ugyanaz ennek a határo- kerethatározatnak a megközelítése, mint ami a gyerekek zaklatására, illetve szexuális kizsákmányolására vonatkozik. Van anyagi jogi vonzata, áldozatvédelmi monitoring része, megelőzés része, egy átfogó megközelítésről van szó. Tehát egy rendkívül ambiciózus javaslatról, e, és én már is akkor válaszolnék arra a kérdésre, amit az előadó feltett. Először is a megelőzés. Nos, igen, figyelembe kell venni, hogy az elsődleges célja egy kerethatározatnak a büntetőjogi rendelkezések harmonizációja. Tehát csak olyan intézkedések kerülnek ide be, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak ehhez a harmonizációs célhoz, és amelyeknek megvan a megfelelő jogi alapjuk. Tudatában vagyok annak, hogy a prevenciós oldal egyesek szemében nem kielégítő. Ugyanakkor a prevenció nagy részt tényleges tettekben kell, hogy megvalósuljon, és nem feltétlenül büntetőjogi eh, jogalkotásban. Ami a büntetési tételeket eh, illeti, hadd mondjam el az Európai Parlamentnek, hogy az Európai Bizottság eh, komolyan aggódik ezen kérdés miatt. Önök azt mondták, hogy Eh, amennyiben egy ilyen bűncselekményt követnek el a gyermekek ellen, akkor az eh, nagyon súlyos büntetéssel kell, hogy eh, szembesüljön, akár 12 év szabadságvesztéssel is. Ugyanakkor nem vagyok abban biztos, hogy egy ilyen szintű, ilyen magas szintű büntetést, büntetési tételt a tagállamok el tudnának fogadni. Tehát nem tudom, hogy majd meglátjuk az elkövetkező időkben, hogyan, zajlik majd, hogyan zajlanak majd a megbeszélések, meglátjuk majd, hogy reagálnak a, a tagállamok. A bizottságnak is az az álláspontja, hogy magasabb büntetési tételekre, súlyosabb büntetésekre van eh, szükség. A harmadik kérdés a monitoringra vonatkozott. Jelenleg a rendelkezés nemzeti raportőrök felállítását írja elő, vagy kéri nemzeti monitoring rendszert, mert rendkívül fontos, hogy nemzeti szinten ezek az adatok össze legyenek gyűjtve, és kielemezzék ezeket az adatokat, fel tudjanak lépni az emberkereskedelemmel szemben. És aztán majd ezt teszi lehetővé az európai szintű adatgyűjtést. Ami a nemzeti raportőrök informális hálózatát illeti, ez csak a közelmúltban kezdte meg a munkáját, és most próbálják összeállítani az adatgyűjtés, az összegyűjtendő adatokat, hogy összehasonlíthatóak legyenek az összegyűjtött adatok. De ez a folyamat csak most kezdődött. Emellett hadd beszéljek még bizonyos innovatív eh, intézkedésekről az áldozatvédelemben. Az Európai Bizottság eh, szeretné ezeknek a rendelkezéseknek a fontosságát eh, aláhúzni. Szeretnénk áldozatoknak segítséget nyújtani a büntetőeljárás előtt, alatt és után, valamint a kártérítési E, szabályokat is e, megalkotni, illetve a kártérítés e, útját megnyitni. Tudom, hogy ez egy rendkívül nehéz ügy, mert az egyik legsúlyosabb bűncselekmény áldozatairól van szó, és azt is tudjuk, hogy ha ezeket a, az áldozatokat már az eljárás elején feltétel nélkül támogatjuk, akkor az áldozatok, legalábbis ezt mutatja a legjobb nemzeti gyakorlat, akkor ezek az áldozatok nagyon jó együttműködő félé és bizonyíték forrásá válnak a büntetőeljárásban. Nem eszközévé akarjuk tenni, az ügyész eszközévé akarjuk tenni az áldozatokat, hanem itt arról van szó, hogy mihelyst Eh, tudomást szerzünk arról, hogy valaki eh, ilyen emberkereskedelem áldozatává válik, rögtön megkapja azt a segítséget, amit eh, megérdemel, illetve amit szeretnénk neki nyújtani. Ez a módszer működik egy sor tagállamban. Ez lenne egy fontos rendelkezése a határozatnak. Köszönöm a svéd elnökség, Petrius asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, Elhangzott egy kérdés, mely a büntetési tételekre vonatkozott. A bizottság szólt erről egyébként az imént. És ami pedig a korábbi kerethatározatot illeti, a büntetés rendszere változik tagállamról tagállamra, rendszerben szerepel az arányosság elve. Ez azt jelenti, hogy ha még egy büntet nagyon súlyos is, akkor is a büntetési rendszer többi részével is egyezkednie kell. Tehát majd meglátjuk, hogy mi lesz a végeredménye. A minimális büntetés maximális elkövetett bűnért elvnek. Igyekszünk valamilyen alap megállapodásra jutni a tagállamokkal, és abban mindannyian megállapodtunk, hogy a gyermekek ellen elkövetett büntettek a legsúlyosabbak ennek a határozatnak a keretén belül. És azt hiszem, hogy mindenki egyetért azzal, hogy a gyermekek képezik az áldozatok fő csoportját. Néhány megjegyzést még szeretnének tenni a képviselők. Szeretném, hogyha nagyon rövidek lennének, hogy a napi rendet le tudjuk zárni. Sargentini asszony Köszönöm szépen, elnök. Ahogyan Hedasszony, a jelentéstevő elmondta, ez a kerethatározat keményebb, mint az előző, ez nagyon jó hír, ugyanis az ember kereskedelemmel csak akkor tudunk fellép, szemben fellépni, hogyha megelőzzük azt. Például megpróbáljuk legalább az áldozatoknak a lehetőséget megadni. Ezért szeretném, hogyha egy élesebb megfogalmazást látnánk arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk hogyan tudunk lehetőséget biztosítani az áldozatoknak, például jogsegélyt, kompenzációra vonatkozóan. Vagy például nemzeti munkajog tekintetében. Ami pedig a kerethatározatot illeti, ez azt javasolja, hogy a nemzetállamok, a tagállamok alkalmazhassanak olyan intézkedéseket, amelyek véleményem szerint büntethetővé teszik az áldozat pozícióját sokkal nagyobb mértékben. Ez azt jelenti, hogy az a személy, az elrabolt személy. Tehát az a személy, aki felhasználja azt a szolgáltatást, amelyet az embercsempészet áldozatává esett személy nyújt, azt is büntessék. Azt hiszem, hogy ezt nagyon nehéz bizonyítani. Ezért nem tudom, hogy a tanács vagy a bizottság meg tudja magyarázni, hogy ez a nem kötelező cikk miért van a szövegben, és hogyan tudják biztosítani azt, hogy az áldozatok jobb kiutat találnak. Azt hiszem, hogy ez ugyanis így nagyon kockázatos, és az embereket sokkal sebezhetőbbé teszi. Az utolsó kérdés pedig a sebezhető vagy sebezhetőbb áldozatokra vonatkozik. Vannak olyan személyek, akik sebezhetők, mások még jobban. Beszéltünk a gyermekekről. Minden olyan személy, aki embercsempészet áldozata, kiszolgáltatott. És azt hiszem, hogy nem szabad ezért alacsonyabb színvonalú jogsegélyt kapnia. Köszönöm szépen, Morvai asszony következik. Köszönöm szépen, teljes mértékben egyetértek az legutóbb elhangzott mondattal, amit Sargentini asszony mondott, de azt hiszem, hogy nagyon konkrét megelőzésre kerülhet sor, illetve az áldozatok segítésére, ha mi megállapítjuk, hogy kik a leginkább kiszolgáltatottabb csoportok. Az indokolásban az 1.2-es pont alatt azt láthatjuk, hogy a rendkívül kiszolgáltatott csoportokról esik szó. Szeretném megkérdezni a jelentéstevőt, hogy szándékos-e, hogy a raszt és az etnicitást nem említik meg ebben a szövegben, vajon azért, mert nincsen bizonyíték arra, hogy a nemzeti kisebbségek, például a roma nők, a mi esetünkben Magyarország esetében, ezt mindenki látja egyébként, hogy a roma nők különösen nagymértékben esnek emberkereskedelem áldozatául. Nincsen jó diagnózis erre vonatkozóan? Ha lenne, akkor például nemzetiség specifikus megelőzési intézkedéseket, illetve áldozatvédelmi intézkedéseket bevezethetnénk. Kíváncsi lennék a svéd elnökség, illetve a jelentéstevő véleményére, hogy ez egyfajta nemzetiséget nem figyelembe vévő jelenség, vagy pedig nemzetiség semleges? Ugyanis Magyarországon nagyon Jól láthatjuk, hogy az országon belül, illetve az országon kívül nagy mértékben áldozatául esnek az emberkereskedelemnek a roma asszonyok. És politikai korrektség miatt nem emeljük ki a nemzetiségüket. Miért? Azért, mert az elkövetők maguk is romák. Azt hiszem tehát, hogy ez egy különösen fontos kérdés, amit pontosítanunk, tisztáznunk kell, hogy a nemzetiségi elemmel akarunk-e valamit kezdeni ebben az esetben. Aztán a rendkívül kiszolgáltatott áldozatok esetében egy újabb csoport, amelyet meg kell állapítanunk, az az új tagállamból származó nők, például hazámból, Magyarországról származó nők. Ugyanis ők a kiszolgáltatottságnak nem ugyanazon a szintjén vannak, mint a régi tagállamokból származó. Nagyon hasonló egyébként a helyzet Magyarországon a nők a nők helyzete nagyon hasonló a harmadik világból származó nők helyzetével. Tehát, hogyha az általános kontextusról beszélünk, akkor a szegénységről nem csupán úgy beszélünk, ahogy, mint egy természetes jelent, jelenségről, hanem, mint például ez ENSZ dokumentumban, az IMF és a Világbank ránk erőszakol mindenféle ö, szegénység elleni programot, de az asszonyok, a nők sokkal kiszolgáltatobbak. Szeretném, hogyha a svéd elnökség kiemelné ezt, kihangsúlyozná, és a konkrét kérdésekkel foglalkozna az új tagállamokból, főként Magyarországról származó asszonyokkal, és a nemzetiségi kérdésekkel is foglalkozna, főként azért, hogy megküzdjünk azzal a jelenséggel, hogy roma férfiak kereskednek roma nőkkel. Köszönöm, hogy az elnök, Buszóttil következik. Köszönöm szépen, elnök úr, egy kérdésem lenne. Az illegális bevándorlási útvonalakra vonatkozóan az emberkereskedelemre, hogy ezzel a fajta emberkereskedelemmel foglalkoznak ebben a kezdeményezésben. Azt hiszem, hogy az emberkereskedelem egyik nagyon klasszikus esete ez, és főként a déli tagállamok küzdünk meg ezzel, hogy az embereket fölteszik egy hajóra, mindenki ezer dollárt kell fizessen, és aztán pedig átküldik őket Európába. Szeretném kérdezni, hogy ez az a fajta emberkereskedelem, -e, amely szerepel ebben a kezdeményezésben. Azt kell mondanom, hogy nagyon sok gyermek áldozatot is érint ez a kérdés, ugyanis szüleikkel utaznak, de akár nagyon gyakran kíséret nélküli kiskorúakról is beszélhetünk, és ez pedig borzasztó nagy nehézségeket támaszt, ugyanis különösen nehéz a kiszolgáltatott emberek kategóriája, olyan kategóriájával foglalkozni, mint például a kíséret nélküli gyermekek kategóriája. Köszönöm, mondja az elnök. Hedasszonynak fogom visszaadni a szót további hozzászólásra. Nagyon röviden szeretnék szólni, Morvai asszonynak válaszolnék. Én jelentéstevőként nem én fogalmaztam meg ezt a kerethatározatot, dolgozhatunk azon, de a külön csoportokról, mint például a romák csoportja, amelyet Morvai asszony említett, Nos, azt hiszem, hogy ez olyan dolog, amelyet Morvai asszony is megemlíthet egy módosító indítványban. Még a munkánkat most kezdtük meg ezzel a kerethatározattal kapcsolatban, úgyhogy várom a további együttműködést, hogy megállapodásra juthassunk. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm, hogy röviden szóltak. Akkor a bizottság következik, illetve a svéd elnökség. Remélem röviden szólnak önök is. Igen, nagyon röviden. Tehát első kérdés. Az ügyfelek, illetve felhasználók büntethetősége a szexuális szolgáltatások esetében, szexmunkás szolgáltatások esetében. Ha java, a javaslat nem kötelező, Pontosan tudjuk, hogy ez a kérdés különösen vitatott, és azt is tudjuk, hogy számos ország ebbe az irányba halad. De a konzultáció során, amelyet a tagállamokkal folytattunk, néhány tagállam nagyon világosan azt állította, hogy nem, volt, nem készültek fel arra, hogy a kötelező rendelkezést elfogadják. Ezért vagyunk nagyon óvatosak, ugyanis szeretnénk először értékelni a helyzetet, figyelembe kívánjuk venni ennek a rendelkezésnek, vagy ilyen rendelkezéseknek a valódi végrehajtását az egyes tagállamokban, amelyek vállalják a végrehajtást. Tehát én teljesen egyetértek azzal, hogy óvatosak legyünk. Másodszorban a különösen kiszolgáltatott áldozatok. Úgy döntöttünk, hogy ahhoz a megfogalmazáshoz ragaszkodunk, amely a kerethatározatban szerepel, a büntetőjogi eljárásokban használt áldozat meghatározáshoz ragaszkodunk, és a konzisztencia érdekében emellett a kifejezés mellett döntöttünk, de azt hiszem, hogy van egy kis keveredés az áldozatok, a kiszolgáltatott áldozatok, a különösen kiszolgáltatott áldozatok között. Azt hiszem, hogy ez a végleges szövegben, illetve remélem, hogy a végleges szövegben ez javul majd. Kihasználom a lehetőséget arra, hogy elmondjam a bizottság aggájait már az előző hozzászólásomban is kifejeztem, de elmondanám, hogy a tagállamok üdvözölték javaslatunkat, nagyon jól együttműködünk a svéd elnökséggel és a tagállamokkal, és szemben számos kérdéssel, amelyek még mindig nagyon vitásak, nagyon reméljük, hogy politikai megállapodásra sikerül jutnunk hamarosan. És azt is reméljük, hogy az eredmény pedig jelentős lesz, olyan jelentős, ahogyan ezt mindannyian reméljük, a bizottság, az elnökség és a tagállamok egyaránt. Ami pedig a bevándorlási kérdéseket illeti, azok nem szerepelnek ebben a kerethatározatban, mégpedig a jogalap okán, ugyanis a bevándorlási kérdések az első pillérbe tartoznak, tehát nem volt lehetséges számunkra, hogy egy rendeletet vezessünk be, amely közösségi hatáskörbe tartozik. Tehát mindazok a kérdések, amelyek a az emberkereskedelem és a migrációs kérdések kapcsolatáról szólnak, ezekkel egy külön eszközben fogunk foglalkozni, amelyet, amely valószínűleg a lakhatás, illetve tartózkodási engedélyről szóló rendeletről fogunk hozni, de talán egy, de lehet, hogy egy másik rendeletben fogunk szólni erről, vagy kerethatározatban. A jogalapnak tehát ez jelenleg problémája. Köszönöm szépen, most pedig az elnökségnek fogom megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, nagyon röviden. Elhangzott egy kérdés, mely arra vonatkozott, hogy ezt a pontot a különleges áldozatcsoportokról szóló kérdést megvitattuk-e, igen, megvitattuk a kerethatározatról szóló vita során, de más kontextusban is. Egyébként korábban már beszéltünk erről, volt két konferencia még a cselnökség alatt, illetve a svéd elnökség alatt a nyár folyamán, ahol ezt a koncepciót, ezt a megfogalmazást megvitattuk. Nagyon nehéz meghatározni, hogy kik az egyes áldozatok, és hogy egyfajta sorrendet állítsunk fel. Úgyhogy a tagállamok szóltak már erről, és vitát folytattak. Köszönöm, mondja az elnök, akkor ezt a vitát kipipálhatjuk. És most pedig a parlamentnek az a feladata, hogy egy véleményt készítsen, tehát folytatjuk az szokásos eljárást. Most pedig akkor a 14-es pont következik. Ennek témája ennek témájához a különböző hatóságok képviselői is hozzá fognak szólni, úgyhogy arra kérnék mindenkit, hogy nagyon röviden szóljon majd hozzá, képviselőkre vonatkozik. 14-es pontunk az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló egyezmény. Ez a CISZ rendszer, illetve CISZ egyezmény. Egy előadást fogunk hallani a jelentéstevő részéről, majd az elnökség részéről, aztán pedig az Európai Adatvédelmi Biztost is meghallgatjuk. Ez a pont az eredeti CISZ egyezmény helyettesítéséről szól, Egészen konkrétan egy beszámolót fogunk hallani a jelenlegi helyzetről, a jelentéstevőtől Alexander Álvarótól, aztán pedig a svéd elnökség fog hozzászólni, megjegyzéseket hallunk a bizottságtól, az Európai Adatvédelmi Hatóságtól, illetve a közös vámügyi felügyeleti hatóságtól. Még egyszer kérem önöket arra, hogy nagyon röviden szóljanak. Álvaro úr parancsoljon. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem röviden szólni. Azt hiszem, hogy a jelenlegi szakaszban nagy, igen röviden tudok szólni. Először is elnézést kérek, hogy nem voltam itt az ülés kezdete óta, ugyanis az volt a tisztem, hogy egész nap szavazhattam a Költségvetési Bizottságban, úgyhogy most újra meggyőződhettem arról, hogy mennyivel jobban szeretem a Libe Bizottságot. Minden esetre ez egy olyan téma, amelyet a cselnökség vetett fel körülbelül, másfél, körülbelül fél évvel ezelőtt. A CISZ rendszer már érvényben van, a dokumentumnak tulajdonképpen az a célja, hogy megerősíti annak működését, például a megelőzés, feltárás esetében, illetve a különleges vámhelyzetekre vonatkozóan, például csalásnál, illetve a biztonságos szerzői jogok védelme esetében és a többi. Egy dokumentumot kaptunk még a nyári szünet előtt, és tudom, hogy az elnökség egyfajta nyomonkövetésre készül, de ez tulajdonképpen nem tér el igazán attól, amelyet szét is osztottak. Vannak olyan dolgok, amelyek változnak, de azt hiszem, hogy a dokumentum, ahogyan azt beterjesztették elénk, az teljesen használható. Ami a jelenlegi helyzetet illeti, tulajdonképpen azt mondhatom el, hogy ezen a héten elkészítjük a véleménytervezetet, ezt elküldjük a képviselőknek, Jövő héten pedig a véleménytervezetet megbeszéljük, és a következő napon, hetedikén lesz egy ülésünk az árnyék jelentéstevőkkel, aztán pedig talán önök is látják a módosító indítványokat 12-éig terjeszthetik be, novemberben fogunk szavazni. És azt hiszem, hogy gyors tárgyalásokra kerülhet sor hiszen a svéd elnökséggel informális szinten már tárgyaltunk, és azt hiszem, hogy ezt a dossziét mindenki nagy örömére kellő időben lezárhatjuk, még a svéd elnökség alatt, ugyanis tudom, hogy a svéd elnökségnek nagyon fontos ez a téma. Az árnyék jelentéstevőktől kérem, hogy majd az elkövetkezendő hető, hetekben beszéljünk meg egyes témákat, például, hogy az egyes elemeket hogyan lehet javítani. Itt vá, várom egyébként az Európai Adatvédelmi Biztos véleményét is, ugyanis a szétosztott dokumentum a, a munkaalapunk, amiből kiindulunk, hozzáférési kérdéseket beszélhetnénk meg. Ezek ugyan már a dokumentumban szerepelnek, de azt hiszem, hogy egyes konkretizálásra szükség lehet. Első ránézésre az egyes cikkek között talán ellentmondás szerepel, ezeket igyekezünk majd korlátozni, illetve megszüntetni, és megpróbálunk a rendeletekkel való nagyobb megfelelőséget biztosítani, hiszen technikailag ez egy olyan elem, amelyet mindenképpen ugyanebben a rendben szeretnénk látni. Valószínűleg az átláthatósággal kapcsolatban kérdések merülhetnek fel, itt egyes módosításokat készítettünk már elő. Például a svéd elnökségnek, a svéd elnökséget mindenképpen tisztelet illeti, ugyanis javítottak a dokumentumon ahhoz képest, hogy azok azt a franciák hogyan terjesztették be, aztán a csehek is javítottak ezen. És számos esetben a tanács figyelembe vette a parlament javaslatait még a nyári szünet előtt, úgyhogy reméljük, hogy ez így folytatódik, és azt is, hogy kellő időben november végén szavazhatunk a plenárison erről a szövegről, és ha kész lett a véleménytervezet, akkor az jelentéstevőket is felkérjük az együttműködésre, annak érdekében, hogy a szakbizottság és a plenáris még az első olvasatban lezárhassa ezt a témát. Várom most a kollégák megjegyzéseit, és a bizottság, illetve a tanács, valamint az Európai Adatvédelmi Biztos véleményét is szeretném erről hallani. De megint csak azt szeretném mondani, hogy gratulálok a svéd elnökségnek, hogy javított a szövegen az eredeti dokumentumhoz képest. Jelen pillanatban azt hiszem, hogy ennyi elég is lesz. Köszönöm szépen, Álvaro úr, mondja az elnök. Most pedig akkor a svéd elnökség nevében Kalm asszony két percet kap. Kérem. Eh, Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim. Mint ahogy már hallottuk, a beszélgetések, az első párbeszéd az egy francia indítványra még 2007-ben kezdődött. Akkor már volt egy egyezmény, és illetve már van egy egyezmény az informatika vámügyi alkalmazásáról 1995-ből. Úgy gondoltuk, hogy ideje felülvizsgálni a jogalapját ennek az egész rendszernek. A felülvizsgálat gondolata azért jött, hogy a 415-ös számú rendeletet, amely az eredeti eh, rendelet jogalapot adja, ezt eh, felülvizsgáljuk, illetve eh, megkívántunk felelni a rendvédelmi szervek igényeinek is, valamint az adatvédelmi eh, elvárásoknak is, tehát hogy az új szabály az megfeleljen a nemrégiben elfogadott adatvédelmi eh, szabályoknak. Eh, svéd elnökség szerint rendkívül fontos a személyes adatok teljes körű védelme, és úgy gondoljuk, hogy ezek a megerősített adatvédelmi szabályok ezt a célt elérik. Emellett lehetőséget teremtettünk a hatóságok számára arra, hogy stratégiai operatív elemzés céljára adatokat vegyenek fel, és nem csak közvetlen felügyeleti, illetve ellenőrzési tevékenységre. Emellett az Europol és az Eurojust számára lehetővé tettük a hozzáférést az adatokhoz a saját feladataik ellátása érdekében. A az adatok felvitele a rendszerbe és ennek a joga a tagállamok hatóságainak kizárólagos hatásköre volt eddig. Nem akarok túl hosszasan beszélni, éppen azért csak ismertetném azt, hogy hogyan áll az ügy a tanácsban. Egy technikai átolvasást tartottunk, két dologra koncentrálva, amelyeket még nem oldottunk meg. Az egyik függő kérdés az Eurojusthoz való hozzáférés, illetve az ő hozzáférése az egész rendszerhez, vagy nem. Tehát két adatbázisról van szó, az egyik egy, egy felügyeleti, egy pedig eh, egy információ regisztrálási adatbázis, a befejezett vagy zajló vizsgálatokról, hogy ehhez hozzáférést adjunk-e. A másik függő kérdés az az, hogy kinek legyen a feladata a rendszer ellenőrzése, illetve felügyelete. És eh, itt várjuk az önök hozzászólásait is. Remélhetőleg ez a két függő kérdés hamarosan rendeződni fog, és eh, ezt követően el tudjuk fogadni a tervezetet. Mielőtt befejezném, hadd mondjam el, hogy örülünk minden észrevételnek, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat figyelembe vegyük. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Az Európai Bizottság nevében Thierry, Thierry Hem. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim. Szeretném a bizottság támogatásáról biztosítani a tanácsi szöveget, mert szükséges az, hogy az első pillér alá tartozó kölcsönös megállapodási ügyek együtt menjenek a harmadik pillér alatt zajló intézkedésekkel, illetve Együtt kell működni az Európollal és az Eurojust-tal, és emellett meg kell oldani a költségvetési problémákat is egyszer s mindenkorra. A bizottság ugyanakkor továbbra is különböző nehézségekkel küzd, nevezetesen az Europol és az Eurojust eltérő hozzáférése a bizottság nem tenne differenciát a hozzáférésben az Európol és az Eurojust között, e, a hozzáférés mind a két testület számára biztosítaná. Ami az adatvédelmet illeti, az 515-ös rendelet sokat javult adatvédelmi szempontból, és e, a nemzeti hatóságok együttműködése most már adatvédelmi szempontból sokkal megfelelőbben és helyesebben eh, zajlik. A tanács javaslata létrehozna egy újabb eh, testületet, entitást, amely eh, valójában csak nehezíteni az együttműködést a többi testület között. Emellett eltérnénk az európai modelltől az adatvédelemben mint ahogy azok a harmadik pillér alatt léteznek. A 2010-es költségvetés a információink szerint 1 millió euróval csökken ez a sor, amely egy 20%-os csökkentésnek felel meg. Ezen körülmények között az új rendszer végrehajtása rendkívül bonyolult vagy nehézkes lesz, mert az adatvédelmi intézkedések végrehajtásának van költségvetési vonzata is. E, felhívom a figyelmet arra, hogy a Kobunak az eredeti javaslatot kell jóváhagynia, az 1 millió eurós költségvetési vágás komoly problémákat e, okoz. Ez lenne tehát a bizottság e, véleménye, és örömmel állunk a szolgálatukra Giovanni Butarelli, Giovanni Butarelli úr az adatvédelmi biztos képviseletében. Köszönöm, elnök úr, a meghívást. Március 30-án jártam itt utoljára, meghallgatáson. Ezt követően egy véleményt fogadtunk, fogadott el a bizottság a francia az adatvédelmi biztos a, a francia javaslatról. Nem akarom itt megismételni az összes elemét ennek a javaslatnak. Hadd mondjam csak azt el, hogy méltányoljuk a svéd elnökség munkáját, csak úgy, mint Álvaro úr munkáját. Hadd térjek csak ki a felülvizsgálatra. Az adatvédelmi biztos támogatja azt a modellt, amelyet az Európai Parlament a Schengen információs rendszer a VISZ vonatkozásában támogatott az IMI-re, IME rendszert. Miért is illeszkedik ez az adatvédelmi rendszerhez? Nos, a francia javaslat célja az az, hogy a rendszer harmadik pilléres elemét összhangba hozza az első pilléres elemével. És itt a két jogi rezsim között megfelelési problémák vannak. Ez az összhangba hozatal a felügyelet vonatkozásában is meg kell, hogy valósuljon. Itt egy külső koherenciát kell megvalósítani, hogy ez a rendszer koherens legyen a többi külső nagy IT rendszerrel. Amikor a koordinált rendszert bevezették eh, a, mind a két pillér eh, vonatkozásában. Eh, azt láttuk, hogy ez megfelelő módon működik azóta is. Ugyanakkor nagy kihívást jelent a megfelelő felügyeleti tevékenység előtt. Természetesen összhangba kell hozni a különböző adatbázisokat, az adatvédelmi biztos a központi résznek a, a, a biztosa, a felügyelője, és még a második vélemény után is e, úgy gondoljuk, hogy egységes felülvizsgálati, felügyeleti rendszerre van szükség, három szintűre, nemzeti szint, EU szint, és aztán a kettő közti koordináció, szigorú koordináció. A hatásköröket nem, kell, nem szabad csökkenteni nemzeti és európai szinten. A vita egyetlen tárgya az, hogy a nemzetközi adatvédelmi biztosok hogyan koordinálják munkájukat itt Brüsszelben egy formális autonóm szervezetben, vagy pedig egy koordináló megközelítést alkalmazva a koordinált adatvédelmi modell, ha úgy tetszik. Túlmenően a átláthatóságon kívül mi ezt a modellt választjuk eh, költség eh, okokból is. A Brüsszelben eh, szervezendő évi két találkozást nem kívánjuk megkettőzni. Két különböző felügyeleti adatvédelmi modell létrehozása ugyanazon rendszer fölött Eh, igazolhatatlan és feleslegesen drága. A közös eh, adatvédelmi eh, hatóság feladatát méltányoljuk, jó az együttműködés, nincsen eltérés köztünk vélemény különbségek adatvédelmi okokban. Végezetül és összefoglalóan azt mondhatom, hogy várjuk a bizottság további javaslatait, de a mi javaslatunk az lenne, hogy ugyanolyan modellt hozzanak létre a vámügyi rendszerben, mint ami az Euradak keretében már létezik. Úgy véljük, hogy az az érv, miszerint két különböző adatbázis van a két pillér alatt, eh, amelynek nincs kapcsolata egymással és független egymástól, ez az érvelés nem meggyőző. Olyan, mintha eh, mesterségesen akarnának különbséget tenni a két eh, pillér között. Holott a jövőbe kellene tekintenünk, felkészülve a Lisszaboni szerződés hatályba lépésére, hogyan eh, lehet eh, elképzelni eh, ilyen teljesen kétosztatú adatvédelmi felügyeleti rendszert az új körülmények között. Továbbra is várjuk válasz kérdéseiket és megjegyzéseiket. Nos, most pedig a vámügyi joint, tehát egységes felügyeleti szervezet nevében adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom ezt három percbe szorítani. Én a közös felügyeleti hatóságot képviselem. A 27 tagállamok nemzeti hatóságai együttműködnek velünk. Nem igazán tudok a részletekbe bocsátkozni és reagálni különböző kérdésekre, de a vámügyi szervezetek munkája az új kerethatározatra épül az adatvédelmi kerethatározatra, és ez hangsúlyt helyez a nemzeti felügyeletre. Hogyha értékelni akarjuk, hogy a váminformációs rendszer a rendészet területén milyen szerepet tölt be, akkor láthatjuk, hogy itt pusztán a tagállamok közti együttműködésről van szó, felhasználván a technikai létesítményeket, amelyeket a bizottság tart fenn, de a bizottság ezen túlmenőleg nem játszik egyéb szerepet, és ez volt az oka annak, hogy a különböző adatvédelmi hatóságok arra következtetésre jutottak, hogy az ilyen munka során, ami ugye nem összehasonlítható a Schengen információs rendszer és a vám információs rendszer feladataival prioritásként kell kezelnünk a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságok közti intézményesített együttműködést. És nekik, ugye a kerethatározattal való megfelelést kell felügyelniük, Éppen ezért munkájuk nagy része szorosan kapcsolódik ahhoz, ami a tagállamokban történik, nem pedig ahhoz kapcsolódik, ami itt történik Brüsszelben. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy a különböző adatvédelmi hatóságok úgy döntöttek, hogy egy közös felügyeleti hatóságot tartanak le, fenn. Ez nem mm, tér el a szokványostól, hiszen az Europol és a Eurojust szerkezete is hasonló. Ez a legjobb módja annak, hogy a felügyeletet biztosítsuk, és ez nemzeti szinten is érvényesül. A nemzeti adatvédelmi hatóságok arra következtetésre juthatnak, hogy nemzeti szinten a helyzet javítható. Ezáltal pedig javítható a köztük való együttműködés is, és hát logikus, hogy szoros kell, hogy legyen az Európai Adatvédelmi Biztossal való együttműködés is. Az Európai Adatvédelmi Biztos hatáskörébe tartozik a nemzeti hatóságokkal való együttműködés, ebből következik, hogy a feladatok egy része nyilván hasonló. A rendszer biztonsági része, ez ugye az európai szintű, az európai hatósághoz tartozik, A közös felügyeleti hatósága való együttműködés fontos, a nemzeti hatóságok, illetve az Európai Adatvédelmi Biztos is együttműködnek velünk. Hallottan az Európai Adatvédelmi Modell kifejezést, igazából nem tudok arról, hogy a parlamentben vagy a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságok között folyt volna vita arról, hogy milyen legyen ez az európai adatvédelmi modell. De mivel ugye használták ezt a kifejezést, hát úgy tűnik, hogy itt egy nem létező fogalomról van szó. És ez az oka annak, hogy az európai, a nemzeti hatóságok a jövőbe tekintenek és várják azt, hogy mit hoz a Lisszaboni, Lisszabon utáni időszak. Folyik a vita arról, hogy az adatvédelem hogy nézzen majd ki a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után, amikor ugye a jogi struktúra megváltozik, és szeretnénk az adatvédelmet Európában lehetőleg jobban biztosítani. Köszönöm szépen. Nem látom, hogy bárki jelentkezne, úgyhogy talán Álvaro úrnak adnám meg a szót. Egy pillanat, mondja az elnök, úgy látszik, hogy valaki mégiscsak szót kért. Köszönöm, elnök úr. jelentéstevő vagyok, és először is a svéd elnökség képviselőjének szeretnék köszönetet mondani, illetve a jelentéstevőnek az eddig elvégzett munkáért. Szeretném még hozzátenni, hogy behatóbban kell foglalkoznom még ezzel a jelentéssel, de a fő pontok, amelyekre ügyelnünk kell, nos, itt minden bizonyal elsőként kell kiemelnem az adatvédelmet. Az adatokat védelemben kell részesítenünk továbbra is, és csak az illetékes hatóságok férhetnek hozzájuk. Ahhoz, hogy ezt garantáljuk, el kell döntenünk persze azt, hogy mely az illetékes hatóság. Biztos vagyok abban, hogy jól együtt fogunk tudni működni az előadóval, lehet, hogy a szöveget még át kellene gondolnunk, az adatvédelmi modellt, és még egyszer szeretném megköszönni a vitát, amelyre majd az elkövetkező hetek során kerül sor. Ez minden bizonyal nagyon izgalmas lesz, mert lehet, hogy vannak még nyitott kérdések, amelyekben még nem született meg a döntés. Köszönöm, Álvaro úr. Köszönöm, elnök úr. tovább asszonynak is köszönöm a hozzászólását, remélem jól ejtettem ki a nevét a szocialista frakció részéről. Visszatérnék az elhangzott kommentárokra, nem hangzott el különösebben sok kommentár, de érdekes az, hogy a tanács hogyan oldja meg a hozzáférése kapcsolatos kérdéseket. Ezt mi is megfontoltuk, és az eredeti szándék az volt ezért várom érdeklődve a megoldást, hogy a különböző szervezetek, mint a Eurojust és a Europol különböző hatáskörökkel rendelkeznek. Éppen ezért ebben látok némi logikát, de igazából kíváncsian várom azt, hogy mi kerekedik ki a végén majd. Ami pedig a felügyeletet illeti, egyet értek az Európai Adatvédelmi Biztossal, hogy mivel már szereztünk gyakorlatot az eddigi adatvédelemmel kapcsolatban, igazából nem látom szükségét annak, hogy most a váminformációs rendszerben ezt megváltoztassuk, hiszen működik a rendszer, és már amennyire én meg tudom ítélni, a rendszer működik. Létrehozhatnánk egy olyan rendszert, amelyben minden tagállamból két képviselő venne részt, és ez lenne illetékes az adatvédelmi kérdésekért. De akkor már 54 képviselőről volna szó, hogyha minden tagállamot két személy képviselne. Ha pedig figyelembe vesszük, hogy nyilván egyéb intézmények szintén szeretnének bekapcsolódni, nos nem vagyok biztos abban, hogy ez így 100%-ig működne. Ugyanakkor ez egy némileg lefokozott adatvédelmi modell lenne, Ugye megvannak a vonatkozó irányelvek. Az elmúlt évek során felépült egyfajta gyakorlati modell, amelynek keretében kezeljük az adatvédelmi kérdéseket, és a parlament mindig is foglalkozott ezzel. A 2008-as adatvédelmi keret határozat kialakításában is részt vettünk, és úgy gondoljuk, hogy az adatvédelmi biztosnak fokozott szerepet kell biztosítanunk ebben a folyamatban. Ez a 29-es cikk bizottságának munkájához kötődik, hiszen ott foglalkoznak alapvetően ezen kérdésekkel. Én úgy hiszem, hogy a parlament legalábbis, hogy ami engem illet, nekem volna preferenciám az alkalmazandó modellre vonatkozóan. Az 1 millió eurós csökkentés. Nos, igazából ez nem ezen jelentésre tartozik, igazából a Költségvetési Bizottságnak kellene dönteni arról, hogy mi történjék azzal az összeggel. Ami pedig a továbbiakat illeti, a kifizetések változatlanok, még mindig 4,4 millióról van szó, ez nem változott. Amit csökkent, és amit ugye említettek, az egymilliós keret, ez a kötelezettségvállásokra vonatkozik. 6,6-ról 6,5-re csökkentek a kötelezettségvállások, de a kifizetések nem változtak, és úgy gondolom, hogy ez egy lényegi kérdés. Figyelembe kell vennünk tehát a finanszírozás szempontjából. Minden esetre nagyon örülök annak, hogy hallhattam hogy az intézmények, illetve az Európai Életvédelmi Biztos is segítségünkre kíván lenni. Ez hasznos lesz. És jövő héten a vélemény tervezett ismertetéseit követően az árnyékjelentéstevőkkel tanácskozunk, majd öt nap áll rendelkezésünkre, hogy a módosításokat előterjesszük, és remélem, hogy közösen ki tudjuk majd dolgozni a módosító indítványokat, hogy gyors és hatékony legyen ez a folyamat és amint ezt a munkát megtettük, az érintett hatóságokkal és az intézményekkel is tárgyalnunk kell, hogy egy elfogadható és gyors megoldást találjunk. De én úgy gondolom, hogy ez nem egy olyan kérdés lesz, amivel különösebben bajlódnunk kell majd. Köszönöm, Álvaro úr, mivel senki sem jelentkezett, úgy értelmezem, hogy akkor ezzel lezárhatjuk ezt a, ezt a napi rendi pontot. Nyomon követjük természetesen ezen dosszié alakulását. És most a célegyenesbe érkeztünk. A délutáni ülésünk utolsó napirendi pontja a 15-ös napirendi pont, ez pedig az igazságügyi laboratóriumi tevékenységek akkreditálása. Itt az illetékes előadó Timothy Kirkhope, de attól tartok, hogy nincs itt velünk. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy ez egy nagyon kényes kérdéskör, hiszen ez személyes adatokra, DLS profilokra, új lenyomatokra vonatkozik. illetve az igazságügyi eljárások akreditálása egy nagyon fontos előrelépés, annak érdekében, hogy biztonságosabb legyen az unión belül az igazságügyi bizonyítékok megosztása. Azt hiszem, hogy a legjobb az lenne, hogyha meghallgatnánk a svéd elnökséget, majd a bizottságot, és utána még egyéb hozzászólásokra is marad idő. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy egy svéd-spanyol közös javaslatot, kerethatározatra irányuló javaslatot ismertethessek, amelynek tárgya az igazságügyi laboratóriumi tevékenységek akkreditálása. Ezt a javaslatot júniusban ismertettük, 2009. júniusában, és arra kértük az Európai Parlamentet, hogy véleményét november 26-áig ismertesse. A javaslat célja, hogy az információt információcsere, az adatcsere tárgyát képező adatokkal kapcsolatos bizalmat növeljük az állampolgárok részéről, tehát hogy megbízhassanak az általunk megosztott adatok minőségében. Ugyanakkor a rendészeti hatóságok számára is fontos, hogy biztosak lehessenek abban, hogy a más tagállamoktól kapott adatok ugyanolyan minőségűek, mint a nemzeti szinten tárolt adatok. Közös európai minőségi szabványra van szükség, és ezt a tanács korábbi dokumentumokban is elismerte. Én pedig felhívnám figyelmüket a hágai programra, illetve a tanács határozatára, amely a prümi határozatot ülteti át a gyakorlatba. A mai helyzet az, hogy nem hunyhatunk szemet a fölött, hogy hogyan biztosítsák, hogyan biztosítják más tagállamokban az adatok megbízhatóságát, hiszen a DNS, illetve új lenyomatok messze menőleg már most is a tagállamok közti adatcsere tárgyát képezik, de a végfelhasználó számára nehéz ezen adatok minőségét értékelni mert noha egy tagállam érvelhet azzal, hogy nagyon magas szintű minőségi előírásokat követnek, ez egy másik tagállam szakértője számára lehet, hogy nem nyújt különösebb információt, hiszen mindig felmerül az a kérdés, hogy egy laboratórium megfelelő módon tárolja-e az adatokat, megfelelő módon jelöli-e meg ezen adatokat abban a pillanatban, amikor ez beérkezik a laboratóriumba, egészen addig, amíg a végső eredményt elérik. A laboratórium minőségének értékeléséhez fontos tudnunk, hogy a laboratórium rendszeresen értékelje a személyzet hozzáértését. És az is fontos, hogy a felszerelések, amelyeket az elemzéshez használnak, ezek modern és tesztelt berendezéseke és megfelelő a karbantartásuk. Hogy összefoglaljam, nos, akkreditáció nélkül mindig felmerülnek majd kérdések, és itt arra gondolok főleg, hogy milyen módon kezelték a különböző adatokat attól a pillanattól, amíg az beérkezett a laboratóriumba, egészen addig, amíg sor került az adatok értelmezésére, illetve a másik tagállamba való továbbításukra. Tehát az átfogó célkitűzésünk az az, hogy a laboratóriumi tevékenységek véleményünk szerint ugyanolyan megbízhatóak kell, hogy legyenek, független attól, hogy hol található a laboratórium az unió területén belül. biztosítani szeretnénk, hogy az összes laboratórium eleget tesz ugyanazon nemzetközi szabványoknak, az ISO 7025-ös normájának. Szeretnénk a végfelhasználónak megadni azt a lehetőséget, hogy az összes igazságügyi bizonyíték minőségét ellenőrizhesse. Az akkreditáció által a harmadik fél meggyőződhet arról, hogy a laboratórium eleget tett a nemzetközileg elismert szabványoknak. A kerethatározat hatáját a DNS profilra, illetve az új lenyomatokra korlátoztuk egyenlőre, és nyilván tudják, hogy a DNS és az új lenyomatok a rendészeti hatóságok számára nagyon hatékonyak. Hatékonyak abból a szempontból, hogy lehetővé teszik a hatóságok számára, hogy azonosítsák a gyanúsított szemét, és ugyanígy felhasználjuk őket ahhoz is, hogy az ártatlan személyeket felmentsük. A hatály ugyanígy korlátozódik a laboratóriumi tevékenységekre, az elkövetés helyszíne nem tartozik a javaslat hatájába. Szólnék néhány szót a az általunk választott szabványokról. Az ISO 7025-ös, 17025-ös szabványa, ez a vizsgáló és kalibráló laboratóriumokra vonatkozik. És mindenek előtt a laboratóriumok irányítására helyezzük a hangsúlyt, akkor vannak technikai követelmények is, itt a személyzet felkészültségére, illetve a felhasznált módszertanra és a felszerelésekre, a berendezésekre összpontosítunk. Ezen komponensek pedig a laboratórium kompetenciájáról adnak tanúbizonyságot. Fontos hangsúlyozni, hogy ezen javaslattal nem fogjuk a módszereket harmonizálni, ugyanis ez a szabvány nem határozza meg azt, hogy milyen módszerhez kell folyamodni. Pusztán azt jelzi, hogy a laboratórium által használt módszer meg kell, hogy feleljen a célnak. Röviden az akkreditáció bizonyítja, hogy itt validált módszerekről van szó, és hogy az eszközök megfelelőek a cél eléréséhez. Az akkreditáció azt is biztosítja, hogy az elemzést végző személy hozzáértő, és a szervezetnek megvan a kellő kapacitása ahhoz, hogy fenntartsa a minőséget. Ez lett volna röviden ezen javaslat ismertetése. Szeretném megköszönni önöknek a figyelmet, és érdeklődve várjuk a véleményüket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Molinder asszony. Az Európai Bizottság részéről Hanne van Dijk következik. Elnök, kérem három perchez ragaszkodjon, ez segítene nekünk hogy időben befejezzük az ülést. A lehetőleg rövidebben szólnék. A bizottság üdvözli a, az igazságügyi laboratóriumok akkreditációjára szóló javaslatot. Nemzetközi szabványoknak való megfelelésről van szó, illetve a laboratóriumi tevékenységek általános minőségéről. Ez kölcsönös bizalmat és elismerést teremt a laboratóriumi eredményeknél, például amikor a DNS-sel kapcsolatos eredményeket kezelik, ezek ugyanolyan megbízhatóak lesznek valamennyi tagállamban. A hiba lehetősége a laboratóriumi folyamatok során csökkenhet, és ennek következményeként annak az esélye is csökken, hogy ártatlanokat ítéljenek el. Ezeket a fejleményeket a bizottság támogatja a bizottság figyelemmel kíséri a tanácsban zajló vitát, hozzájárul ahhoz, amikor csak lehet. Remélem ez eléggé rövid volt, és köszönöm, hogy megadta a szót. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen az együttműködést. Most pedig akkor Van de Kamp úr szól, vagy nem? Jackie Foster következik, igen, tessék, Kirkhope úr nevében. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a svéd elnökségnek és a bizottságnak az előadásokért, és bocsánatot szeretnék kérni Körkop úr nevében, hogy nem tudott eljönni ma. Egyértelmű, hogy megvile megvizsgáltuk a tanács dokumentumát, és néhány kérdést szeretnék feltenni talán ma délután nem kapom meg erre a választ, de azt hiszem, hogy segíten ez a szakbizottság munkájában. Először is azzal kezdeném, hogy világos, hogy elvben támogatjuk az intézkedéseket, amelyek a bűncselekményeket, a bűnözői tevékenységek felderítését segítik. Ami pedig a DNS kérdését illeti, azt hiszem tudatában vannak annak, hogy nagyon kényes témáról van szó a DNS információ gyűjtésével kapcsolatban az egyes tagállamokban. Mindannyian tudjuk, hogy vannak különböző szabályok, amelyek az egyes tagállamokban érvényesek, ezek nemzeti szintűek, a DNS minták gyűjtésére és megőrzésére vonatkozóan. Ezeket figyelembe kell venni, ugyanis azt hiszem, ez nem annyira világos, főként ha az adatvédelemről szó esik, tehát nem hiszem, hogy ez annyira egyértelmű helyzet. Ami pedig az említett dokumentumokat illeti, a következő kérdéseket szeretném feltenni. Úgy gondolják, hogy valamennyi tagállamnak meg kell felelnie az ISO 1725-ös szabálynak? És a kérdés az, hogy mennyi tagállam felel meg ezeknek a szabványoknak? és egy indító dokumentumban azt mondták, hogy a jelenlegi helyzettel foglalkoztak az egyes tagállamokban. Azt hiszem, hogy ez az információ a szakbizottság számára nagyon hasznos lenne, ugyanis nem tudom, hogy a kiküldött kérdőívnek az eredménye mi lett. Azt is említették, hogy egy szemináriumot tartanak, tartottak június 2-án, 3-án Stockholmban. A kérdésem az, hogy ez való, valóban lezajlott-e, és mi volt annak az eredménye. Ezt követően pedig azt is említette, hogy egy munkacsoportot akarnak összeállítani, felállítani a svéd elnökség alatt. Nem tudom, hogy ez is megvalósult-e a szeminárium keretén belül, vagy sem. Azt is említette, hogy az Európai Bizottságot fel fogják kérni arra, hogy gondolkozzon el azon, hogy az EU társfinanszírozza ezeket az intézkedéseket. Kérdezem, hogy ez pontosan mit jelent, ugyanis ez a kérdés nyilvánvalóan fel fog merülni. Azt említette, hogy az igazságügyi tudományos intézetek közötti együttműködést szeretnék megvalósítani. Nem tudom, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani és fenntartani. És a kérdésem még az, hogy ki fog dönteni az akkreditációs módszerekről. Tehát vannak itt olyan kérdések, amelyeket önök is a dokumentumaikban megemlítettek, de remélem, hogy megkapjuk ezekre a konkrét kérdésekre a választ. És azért is tettem föl ezeket a kérdéseket, mert szerintem senki nem ellenzi a kölcsönös elismerést, ez hihetetlenül fontos. De azért némi aggályt érzek azzal kapcsolatban, hogy november 26-áig le kell bonyolítani azt a folyamatot. Én magam derülátó vagyok, de hogyha megnézzük a DNS-el kapcsolatos, illetve adatvédelme kapcsolatos kényes kérdéseket, akkor nyilván nem szeretnénk semmi olyat látni, ami túlságosan szigorú szabályokat állít fel. Nagyon érdekes lenne látni tehát, hogy önök hogyan határozták meg ezt az időkeretet. Nyilván a kollégák is tesznek majd fel kérdéseket. Biztos nem tudnak most válaszolni mindezekre a kérdésekre, de azt hiszem nagyon hasznos lenne, a szakbizottság számára, hogyha megkapnák idővel ezeket a válaszokat. Köszönöm szépen. Van de Kamp úr, parancsoljon. Eh, net zoals de heer Van Dijk ben ik een Nederlander en wij zijn altijd erg kort van stof. Köszönöm szépen. Mi Hollandiában ugye mindig röviden fogalmazunk, erről közismertek vagyunk. Nos, a két királyság javaslatát tudomásul vettük. Ezt a két javaslatot nagyon nagy érdeklődéssel konstatáltuk, de volna két kérdésem. Az akkreditáció a nemzeti akkreditációs szerveken keresztül valósul meg. Gondoltak esetleg egy európai akkreditáló szerv létrehozására is? Ez egy kényes kérdéskör persze. Éppen ezért egyensúlyra van szükség a biztonság védelme, illetve a magánélet védelme között. El tudnák képzelni azt, hogy egyfajta európai akreditáló szerv jöjjön létre? Másodszorban pedig a kollega már érintette ezt a pontot. Milyen pénzügyi erőfeszítéseket tesz majd a bizottság annak érdekében, hogy sikeresen lezárja ezt a pontot? Köszönöm szépen. Nos, meg kell jegyezzem, hogy kimerítettük az időkeretünket, fél hét van, és azt hiszem, hogy nincs további jelentkező, úgyhogy talán még egy pár perc a rendelkezésünkre áll, hogyha a svéd elnökség szeretne nyilatkozni, de azt javaslom, hogy mivel nagyon sok kérdést tettek fel, talán lesz lehetőség arra, hogy a svéd elnökség írásban nyújtson választ a következő napok során, hiszen nincs határidő, a tanács nem szabott meg határidőt az Európai Parlamentnek, hogy a véleményét közzétegye. Tehát egy zárszó címén meghallgatnánk a tanács véleményét. November 26, ja igen, hát akkor van mégiscsak határidő. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr, köszönöm a feltett kérdéseket. Természetesen részletes választ, írásos választ is tudunk majd adni, de azt hiszem a legfontosabb pont itt az, hogy az akkreditáció, mint olyan, ezt akkreditációs szervek végezzék és az akkreditációról szóló rendelet alapján valamennyi tagállamnak egy nemzeti hatóságot kell megneveznie, amely az akkreditációért felel. És ezek az akkreditá- akkreditáció szervek rendszeresen találkoznak, az európai akkreditációs rendszer keretén belül, és az a szerv biztosítja, hogy megfelelő akkreditációt kapnak a laboratóriumok. A kérdőívünkre adott válaszok azt mutatták, hogy amikor DNS-ről esik szó, nagyon sok tagállam rendelkezik kevés igazságügyi laboratóriummal. de ami az új lenyomatokat illeti, ezen laboratóriumi tevékenységek gyakran decentralizáltak, és az akkreditáció az akkreditációt egyes laboratóriumokban elvégezték, de nem mindegyikben. Ami pedig a társfinanszírozást illeti, a bizottság egy lehetőséget biztosított arra, hogy a projektek finanszírozására lehessen jelentkezni, például a személyzet ismereteinek javítása érdekében, de a költségek nagy részét a tagállamnak kell viselnie. Az intézmények hálózatának elnöke részt vett a szemináriumon Stockholmban, illetve az Európai Akkreditáció Szerv igazgató tanácsából szintúgy vettek részt ezen a szemináriumon. A munkacsoport júliusban és szeptemberben ülésezett, és holnap szintén találkozni fogunk, hogy ezt a témát részleteiben megvitassuk. Azt hiszem, hogy pillanatnyilag ez elég is lesz. Köszönöm szépen! Elnök, szerintem az írásos részletes válasz nyilván sokkal konkrétabb lesz, de Intveld asszony is szeretne hozzászólni. Köszönöm, elnök úr. Lehet, hogy félreértettem, de amennyire én tudom, minket formálisan nem konzultáltak velünk, és mégis két hónapos határidőt tűznek az Európai Parlament számára. El tudnám magyarázni, hogy milyen menetrendet kellene itt követnünk? Köszönöm. És természetesen a tanács titkárságával felveszem a kapcsolatot, de én úgy tudom, hogy a Koreper július 14-én kért véleményt az Európai Parlamenttől, és ezt a hivatalos közlöny is tartalmazza, és abban pedig az szerepel, hogy november 26-ig az Európai Parlament eh, nyújtsa be a véleményét. Eh, én, nekem ez az információ áll rendelkezésemre, de már felveszem a kapcsolatot titkársággal. Na most ezt majd mi is ellenőrizzük, mondja az elnök, ellenőrizzük majd az eljárást, hogy eh, megnézzük, hogy tényleg sikerül-e majd időben véleményt benyújtani, Foster asszony. Igen, elnök úr. Nos, Július közepén jön egy javaslat, új parlament ül össze, Strasbourg és Brüsszel között pumpszlizunk, és valójában nem ülünk le itt szeptember végéig. Tudom, hogy rövid egy elnökség, de azt gondolom, hogy egy ilyen jelentős és érzékeny téma megvitatása és bonyolult téma megvitatása szempontjából teljesen irreális egy ilyen, ilyen határidő szabása. Köszönöm a rövid válaszokat, de azért én ennél majd bővebb válaszokat szeretnék kapni, mielőtt döntök. Köszönöm. Köszönöm, ezzel is megint egyetértek. És ha jól értettem, amit mondott, önök is még dolgoznak ezen az ügyön, mivel kapcsolatban is konzultáltak volna velünk, hiszen nincsen végleges javaslat. Hogyha a tanácsnak kell az Európai Parlament véleménye, akkor adjon nekünk időt, mert itt nem kis kérdésről van, szerintem fontos kérdésről. Köszönöm. Örülünk a gyümölcsöző vitának. Holnapig elnapolom az ülést.